Amúgy utalnék arra, hogy az ülés 15 órakor kezdődik hivatalosan, és nem 15 óra 8 perckor a napirend. Mindenkinek megvan, változtatnunk kellett a napirendi pontokon, a 20-as pont a 17-es után kerül sorra, a jelentéstevő asszony kérésére, és a 12-es napirendi pont a dohányról szóló megállapodás Semeta a biztossal az eszmecsere, az eljárási garanciákról, illetve az Olafról. Sajnos ma nem kerül megvitatása, a biztos beteg ugyanis nem tudott eljönni, és jobbulást kívánunk neki. A kettes napi rendi pont alatt szeretném elmondani azt, hogy a biztosok meghallgatására nagy erőkkel készülünk. Georgiáva asszony meghallgatására október 2-án kerül sor, 13 óra 30 és 4 óra 30 között. Ez az egyetlen dolog, ami biztos, ennek időpontja, az elnökök értekezlete időközben úgy határozott, hogy nem csak a Költségvetési Bizottság és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság vesz ezen részt, hanem a Júri is, illetve a személyügyi igazgatóság. Tehát mind a három szakbizottság egyenlő jogokkal vehet részt a meghallgatáson, ez kevesebb hozzászólási időt jelent mind a kont, mind a kokobú tagjai számára. Az, hogy mennyi lesz ez a hozzászólási idő, ezt még most nem tudom megmondani, mert egyenlőre erről még belső egyeztetések vannak. Amint lesznek erről bővebb információim, természetesen ezeket megosztom önökkel a kont newsban olvashatnak a közbeszerzési eljárásokról, tehát aki pénzt szeretne szerezni az Európai Parlamenttel való együttműködésben, az olvassa el az adott pontot, hiszen egy új kiírási időszak veszi kezdetét. A szeptember 12-i hivatalos közleményben is szerepel ez a pályázati kiírás, és ennek utána lehet itt nézni a nyelvi rezsimet is közétettük a Kont News-ban, illetve az interneten is követhető az ülésünk. A hármas napi rendi pont a következő. A jegyzőkönyvek elfogadása, július 7-i jegyzőkönyv és a július 22-i jegyzőkönyv kiküldése került eh, szeptember 15-én, az ülés eh, vége előtt várjuk a hozzászólásokat, amennyiben nem érkezik megjegyzés az említett jegyzőkönyvekhez, úgy ezeket elfogadottnak tekintjük. A négyes napi rendi pont a következő. Leó Közép-Ázsiának nyújtott fejlesztési segélyéről szóló különjelentés. Üdvözlöm Veszberg urat, az Európai Számvevőszék tagját, illetve Párnyó urat, aki a jelentéstevő. Veszberg úr, először ön kapszót Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A számövőszék arra koncentrált, hogy a Külszolgálat és az Európai Bizottság a 2007 és 2013 közötti időszakban hogyan tervezte és hajtotta végre a közép-ázsiai segítségnyújtási programokat, külön figyelemmel a DCI, ez a fejlesztés politikai együttműködési eszköz keretében elkötött pénzre, amely ugye a főfinanszírozási eszköz volt. Az Európai Bizottság regionális stratégiai prioritásai regionális együttműködést, a környezetvédelmet, a határőrizetet, a bevándorlás ügyet, a vám ügyeket, a szervezett bűnözés elleni harcot célozta a illetve a civil szervezetek bevonását, valamint a szegénység harc, az életminőség javítása, az agrárium, a szociális védelem, a demokratizálódás folyamata, az emberi jogok, a jó kormányzás és a gazdasági reformok mind a prioritások közé tartoztak. Az audit során felmértük, hogy a bevált gyakorlatokat követte az Európai Bizottság, és a prioritásokat is tiszteletben tartották. Azt is vizsgáltuk, hogy a megfelelő módon juttatták -e el ezeket a, fej, ezeket a pénzeket a segélyezési politika alapelveinek megfelelően. Az audit következtetései közt olvashatják, hogy az Európai Bizottság és a Külszolgálat komoly előfeszítéseket tett arra, hogy ilyen nehéz körülmények között megfelelően tervezett és végrehajtott segélypolitikát hajtson végre Közép-Ázsiában. A támogatások alapvetően megfelelően valósultak meg, ugyanakkor a végrehajtás során találtunk hiányosságokat a tervezéshez képest. Az Európai Bizottság a partnerországokkal a prioritásokat egyeztette, ehhez igazította a támogatási programokat, és a nemzeti prioritások mentén hajtotta végre ezeket. A figyelembe vették a segély folyosításában az országok relatív jó, jólétét is. A szélesebb körű regionális stratégiai célok megvalósítását próbálták segíteni a segélyekkel, ugyanakkor az Európai Bizottság több ágazatban nyújtott támogatást, mint ahogy az a bevált gyakorlatok szerint megszokott. Az Európai Bizottság különböző eszközökhöz folyamodott a végrehajtás során. Kisebb projektek nagy számban kerültek végrehajtásra, ami nagyobb adminisztratív terhet jelentett az Európai Bizottság delegációi számára. És így a végrehajtás is nehezebb volt, mert annyiféle finanszírozási eszközt használtak, ami a beszámolást, beszámolókat is körülményesítette, és így nagyon nehéz kimutatni, hogy az egyes közép országban és az egyes ágazatokban mennyi pénzt költött végül az EU. Ráadásul az Európai Bizottság nem vizsgálta igazából azt, hogy a fejlesztéspolitikának, fejlesztéspolitikai segélyeket mekkora administratív terhek terhelik. Azt hiszük, úgy véljük, hogy Tajikisztánban és Kirgizisztánban korrupcióellenes intézkedésekhez fűzött célokat szigorúban kell végrehajtani, és igazából az célországok vállalásait vette az eredményeket. Összességében a végrehajtás lassú volt, bár óriási különbségeket, vagy jelentős különbségeket tapasztaltunk, a regionális programok igazi regionális dimenziót nem mutattak, egész egyszerűen több országot lefedő eszközöket jelentett ez, amely mindegyik partner ország számára külön-külön elérhető volt. Az Európai Bizottság megpróbált a tapasztalatokból megfelelő következtetéseket levonni, annak érdekében, hogy idővel javuljanak a programok. Ez hasznos eredményekkel járt ez a folyamat, bár nem mindig álltak rendelkezésre ezek az adatok, illetve más hasznos ajánlásokat nem vettek figyelembe. A beszámolók a tevékenységre és nem az eredményekre koncentráltak, ezzel is jutottam az audit ajánlásaihoz. Hogyha folytatja az Európai Unió ezeket a segélyprogramokat, akkor azt javasoljuk, hogy a fejlesztés politika terén a külszolgálat és az Európai Bizottság a 2007 és 2013 közötti időszakból vonja le megfelelő következtetéseket. Konkrétan arra gondolunk, hogy a bizottságnak és a külszolgálatnak olyan regionális programokat kell tervezni, amelyek várhatóan igazi regionális dimenziót hozhatnak az egész folyamatba, illetve a támogatásokat minél kevesebb ágazatra kell koncentrálni. Ezen kívül úgy érezzük, hogy egy olyan rendszer kell létrehozniuk, amely lehetővé teszi, hogy a fejlesztés politikai segélyek, a fejlesztési támogatás biztosításával járó összes igazgatási költséget ki lehessen számítani, és azt beszámokban ezt megjelentetni. A korrupció ellenes mechanizmusok nagyobb támogatást érdemelnek, a programok megtervezési és végrehajtása során javulást várunk, a változó körülményekhez kell ezeket is igazítani. Végezetül a bizottságnak és a külszolgálatnak úgy érezzük, hogy be kell számolnia arról, hogy milyen eredményeket értek el, milyen hatást váltottak ki ezek a pénzek, és ezek hogyan tükrözik a célokat és a célkütézéseket. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes beszámolót, most pedig megadom a szót kollégánknak, a jelentéstevőnek, Zsilpárnyónak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, köszönöm szépen! Hans Gustav Vespertnek köszönetet szeretnék mondani, aki bemutatta nekünk a számbevőszék jelentését. 2014. januárjában tette közzé a számbevőszék ezt a jelentést, amely a közép nyújtott segélyek, illetve támogatásokról szól. Most az Európai Bizottság és az LKS hogyan tervezték, menedzselték a közép nyújtott segélyeket? Ez a kérdés. 2007-től 2012-ig tartó időszakról van szó. A számvevőszék szerint a bizottság és az EKS nagyon nagy erőkkel tervezte meg és valósította végre ezt a segélyprogramot. Kazaksztán, Kirgizisztán, Tajikisztán Türkmenisztán és Üzbegisztán számára. A tervezés és a segélyek nyújtása, ahogy ez Veszberg úr is mondta, megelégedésre adott okot, de a végrehajtás különböző volt a különböző országokban. Több ö, kicsi projektet ö, nek nyújtottak segélyt, és ezzel nagyon nagy igazgatási és menedzsment terhet róttak saját magukra a bizottság és az LKS részéről. Az, eh, ahogy mondta Veszberg úr is, a, a bizottságnak és az EKS-nek szigorúbbnak kellett volna lennie, különösen Tajikisztán és Kirgizisztán esetében az ellenőrzéssel kapcsolatban, és specifikus intézkedéseket kellett volna elfogadni a korrupció elleni harcban. Én magam, hadd mondjam még egyszer, hogy üdvözlöm Veszberg úr jelentését, és osztom nagy részben az ő általa levont következtetéseket és ajánlásokat. Emellett azonban engedjék meg, hogy én magam is, hogy a jelentésemben hadd térjek ki három fontos témára. Először is azt gondolom, hogy az Európai Unió által nyújtott alapok nem elegendőek, nem elegendőek arra, hogy ezen területen egy nagy előrelépést érjenek el a teljes régióban. Egy kis példát hadd mondjak. Az Európai Unió Közép-Ázsiának nyújtott segélye 2010-ben 85 millió dollár volt, ez hát nem elegendő, hogyha figyelembe veszük, hogy az Egyesült Államok mennyit, 175 millió dollárt adott, 165 milliót Törökország ugyanebben az évben. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés Veszberg úr felé is. Az Európai Bizottság nem tudta -e volna 2013 után növelni az összeget, azt az alapot. Nagy probléma a korrupció, ahogy ezt ön is említette. A, a Transparency International korrupció jelentése szerint 2011-re nézve A 100 pontból 28 pontot kaptak maximum ezek az országok a korrupciós jelentésben. Ez a korrupció helyzet ugye fel kellett volna hívja az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy erre külön oda kell figyelni. Ahogy Veszberg úr is mondta, az Európai Bizottságnak pontosítania kellett volna a korrupció ellenes intézkedéseket, amelyeket be kellett volna, hozni, be kellett volna vezetni. Tehát ezzel lehetővé tették volna, ezt, hogy ezen problémával jobban szembe tudjanak nézni. Ami pedig az elszámolást illeti a partnerországok által, nyúj, által végrehajtott projektek elszámolásán kellett volna, hogy alapuljon inkább az értékelés, mint az ígéreteken, tehát nagyon fontos az, értéke, az eredmények értékelése. Veszberg úr, az Európai Bizottság, kérdezem, hogy az Európai Bizottság beszámolta arról, hogy konkrétan milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy ezeket a problémákat kezelni tudja a következő időszakban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. A munkadokudom ott ugye elolvastuk, és ez nagyon sok új információt tartalmaz. Celler kollega szeretne szóra jelentkezni, aki a közép delegációnak is tagja. Ő beszél oroszul is. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich danke zunächst einmal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Veszberg úrnak és a jelentéstevőnknek is ezért egy beszámolóért jelentősért, jelentésért. jelentésért és a munkadokumentumét kollégánknak, mert ezzel nyilván egy sokkal szélesebb körű információt kapunk erről az ország, erről a régióról. Hogyha közép-ázsiáról beszélünk, ne felejtsük el, hogy egy nem homogén földrajzi térségről beszélünk itt, hanem sokkal inkább, ahogy Panyó úr is elmondta, olyan öt államról van szó, amelyek különbözőek. Kazaksztán, Türkmenisztán van például az ásványkincsek nagyon jelentős ásványkincs tartalék van, de ott van a másik oldalon Kirgizisztán például, vagy Üzbegisztán, amelyek kifejezetten ásványkincs kisebbségben szegények, amelyek, amelyeknek az ipari fejlődése nem olyan szintű, mint a más ország, több országban. Tajikisztánban például több millió munkavállaló Tajikisztánból külföldre megy és külföldön dolgozik, és az egyfőre jutó GDP az, az öt közép ország közül az egyikben az egyfőre jutott GDP magasabb, emellett, mint például egyes európai országokban is. Volt Szovjetunióhoz tartozó államokról van, ez, van itt szó, itt azonban különböző villongások vannak, polgárháborúk, akár etnikai konfliktusok, merültek fel, vagy folytak az elmúlt években több ezer halálos áldozattal. Ezzel egy időben nagyon érzékeny földrajzi geopolitikai térségről van szó. Oroszország, Kína, Irán és Afganisztán déli része veszi körül ezeket az országokat. Hogyha most megnézzük, hogy Afganisztánban hogy alakulnak a dolgok, a nemzetközi csapatok kivonására kerül sor, és ennek nyilván lesz hatása a közép-ázsiai országokra is. Nem utolsó sorban az Európai Unió 2007-ben emiatt is döntött úgy, hogy közép-ázsiai stratégiát dolgoz ki. Az én személyes véleményem szerint azonban ez a közép-ázsiai stratégia, mint közös európai stratégia nem lett látható, nem vált láthatóvá az elmúlt években. Pányó úr is említette, hogy az Európai Unió összességében kevesebb segélyt nyújt ezeknek az országoknak, mint egyes európai államok egyedül. Németország például többet ruházott be ezekben az országokban fejlesztési projektekben, mint az Európai Unió összesen. Azért azt gondolom, hogy hangsúlyozni kell azt, hogy koherens megközelítésre van szükség. Gyakran az a benyomásom, hogy azt mondjuk, hogy az Európai Unió foglalkozzon a az emberi jogokkal, és majd az egyes tagállamok foglalkoznak az, az gazdasági kérdésekkel. Szerintem ez nem koherens megközelítés, és így az Európai Unió sem lehet hiteles. Abból, ami elhangzott a regionális megközelítéssel kapcsolatban, Nos, ezzel kapcsolatban nem szabad engednünk. Sokkal jobban kell összpontosítani, koncentrálni egyes projektekre. Hogyha Üzbegisztánban és Tadzsikisztánban például vízproblémák merülnek fel, és ezek az országok már szinte háború előtti helyzetben vannak, ezért Üzbegi, akkor e, Üzbegisztánban a vízprojektekben kellene segítséget nyújtani. Közben pedig a víz való, a víz pazarlását meg kell szüntetni, és nagyon fontos akár 40 százalékos megtakarítást lehet elérni egészen egyszerű intézkedésekkel. Aztán az energiatakarékossági programokkal is például nagyon fontos hiányosságokat lehet megszüntetni. Aztán az egészségügyi ellátás nagyon fontos, itt az Európai Unió harmadik országokkal közösen lép fel segítségnyújtás szinten, tehát nagyon sok lehetőség van. Az általam említett szomszédos országok, Kína, Oroszország, Afganisztán, Afganisztán Irán, nos ezen országok öleléséből ezek a közép-ázsiai országok szeretnének szabadulni, úgyhogy nem csak nem annyira a segét kellene exportálni, hanem az európai értékeket kellene exportálni ezekbe az országokba. Az országok, a közép-ázsiai ország, ezen közép-ázsiai országokban tehát a demokratikus értékeket kell támogatni, mert az ő szomszédos országaikban ezek nem igazán állnak a napirend első helyén. Úgyhogy az Európai Uniót arra kell felszólítani, hogy az országokban erősítse a diplomáciai képviseletét, azon megfontolásból is, hogy jobban lehet, ez így az egyes tagállam, jobban lehet így az egyes tagállamok által hozott intézkedésekkel koordinálni az Európai Uniós programokat. És így lehet óvatosan, lépésről lépésre haladni. Nem csak az embereknek próbáljunk segíteni egyesével ezen országokban, hanem az értékek szintjén is előre lépést tudunk elérni. Köszönöm szépen! Mm, mondja az elnök, mielőtt megadom a szót a bizottság képviselőjének, kérdezem én, hogy Kazaksztánnak miért kell továbbra is fejlesztési segélyt fizetni, aztán az 59-62-esig terjedő pontok a, a számvevőszék jelentésében a korrupcióról szólnak, és ezek az országok, ezekben az országokban a korrupció rendkívül elterjedt, úgyhogy ez olyan szinten, hogy ez már az egész Európai Unió segítségnyújtást megkérdőjelezi, ennek jogosságát megkérdőjelezi. Hogyan reagál erre az Európai Bizottság, mit lehet tenni ezen ügyben? Dirk Megang van itt, igazgató vagy Jean-Claude Baudin, Head of Unit, osztályvezető. Kinek adhatom meg a szót? Tessék. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aussi. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a szemvőszék tagjának és az előadónak és Párnyó úrnak, aki az önök szakbizottságának dokumentumát felveszette. Először sem mondanám, hogy az Európai Bizottság és az Európai Külszolgálat nagyon pozitívan eh, viszonyul ehhez a jelentéshez, üdvözli ezt a jelentést, és több pozitív eh, kommentárt is eh, megfogalmaznak a közép-ázsiai segélyprogramjainkkal kapcsolatban, amelyeket nagyon nehéz körülmények között kell végrehajtani. A kritikai észrevételek is jogosak a korrupcióval, az adminisztratív teherrel, adminisztratív teherrel kapcsolatban, ezekre majd visszatérek. A munkadokumentum, az önök jelentés tervezete tükrözi ezt a számvőszék ezen értékelését, az ajánlások többségét figyelembe véve, illetve a bizottság és a külszolgálat válaszaira is reflektál. Emlékeztetném önöket, hogy a szemvőszék hat darab ajánlást tesz az Európai Bizottság és a Külszolgálat. Ezek közül ötöt szívesen is elfogad, és ezeket szívesen átültetje a gyakorlatba. Ugyanakkor egyet nem, ezzel kezdeném. A bizottság és a közszolgálat úgy vélik, hogy egy új rendszer bevezetése, amely lehetővé tenni, hogy a fejlesztési támogatás biztosításával járó összes igazgatási költség kiszámítását és jelentését megvalósítsuk, ez szükségtelen. A, mindenki jól ismeri a tevékenység alapú költségvetés készítést, ABB rövidítéssel illetjük ezt. Úgy érezzük, hogy a fejlesztési támogatások odaítélésében, illetve a, mi, a hogyan miában sem meghatározó tényező az igazgatási költség, Előfordulhat, hogy például a civil szervezetek esetében nagyon magas az administratív igazgatási költség, vagy a legszegényebb országok esetében. Éppen ezért e, így a szakmai segítségnyújtásra próbáljuk segíteni ezt a helyzetet annak érdekében, hogyha a fejlesztési politikánk elérhesse a célját. Hozzáfűzném azt is, hogy az Európai Bizottság szigorúan figyelemmel követi, közelre figyelemmel követi az igazgatási költségek alakulását, és minden tőle tehetőt a annak érdekében, hogy csökkentse ezt. Például az MFF, az új többéves pénzügyi terv keretében új eszközökkel visszatérő rendszeres módon elemezzük az igazgatási költségeket az Európai Bizottság külső delegációin, ezzel komoly megtakarításokat lehetővé téve, illetve az úgynevezett teljesítmény orientált megközelítést alkalmazva. Ugyanakkor közép esetében nem, nem közép-ázsiára koncentrálva teszik ezt, hanem úgy általában véve sokkal szélesebb kontextusban a partnerek országokkal folytatott együttműködés keretében, hogyha megint egy újabb rendszert vezetnénk be az igazgatási költségek kiszámítására és ezek jelentésére, az ABB-t pedig a költségvetési hatóság jóvágyásával vezettük be, ehhez megfelelő intézményközi keretre lenne szükség, és a parlament, illetve a tanács jóváhagyására is természetesen, mint költségvetési szervekre gondolok itt. Az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy a korrupció milyen eh, égető problémát jelent közép -Ázsiában. Éppen ezért a különböző ágazati programok keretében az átláthatóságra, az elszámoltathatóságra, illetve a közpénzek hatékony elköltésére helyeztük a hangsúlyt. Persze, egy-két ilyen programmal nem tudjuk a korrupciót megszüntetni, ezt a, ezt a rendszerszerű korrupciót, amely nagy részt a, a közép a, a közgondolkodásban, eh, vagy, vagy a közigazgatás kultúrájában is sajnos módon jelen van, de természetesen megpróbáljuk ezt, hogy csökkenteni. Éppen ezért roppan szigorúak vagyunk költségvetésigileg. Az ágazati támogatásokkal, éppen ezért csak Kirgizisztánban és Tadzsikisztánban érezzük úgy, hogy az állam háztartásra valódi hatással lehetünk, Éppen ezért máshol inkább szakmai segítségnyújtásra eh, koncentrálunk. Egyébként ez mindig egyértelmű célokhoz eh, kötődik. Minden egyes részlet átutalását csak akkor eszközöljük, hogyha érdemi eredményeket ért el az adott ország. Az Európai Bizottság nem kapott olyan visszajelzést, és egyébként a számvőszék sem jelezte, hogy Kirgizisztán vagy Tajikisztán esetében a költségvetési támogatás a korrupcióhoz hozzájárulna, éppen ellenkezőleg azért támogatjuk őket, hogy az államigazgatás végrehajtása is tisztábbá váljon. Ami pedig a fejlesztési támogatások hatását illeti, az Európai Bizottság és a Külszolgálat a számvőszék és az önök ajánlásainak mentén a jobb eredmények, a nagyobb hatás érdekében teszi, amit tesz. Ez az új programozási időszakban egyértelmű válik, egyébként ez folyik a középásjára vonatkozóan. A fejleszt Results Development Framework névre hallgat az a program, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes partnerországra vonatkozóan, illetve egyes régiókra vonatkozóan eredményorientált programozást hajtsunk végre. Az Elnök asszony, illetve az előadója, Párnyó úr beszélt az önök véleménytervezetében a különböző pontokról, ezekre most kitérnék. A négyes pontban például hangsúlyozzák, hogy differenciáltnak és feltételekhez kötöttnek kell lennie az uniós költözöttségvállásnak. Nos, felhívnám a figyelmeket arra, hogy az INPI szomszédságpolitikai eszköz egyáltalán nem egy politikai eszköz. A fejlesztési támogatás a DCI, a szegénység elleni harc eszköze, éppen ezért a differenciálás már megvalósul az adott ország szegénységi szintjének tekintetében, és nem kötődik a kormányzás milyenségehez. Kazaksztán például a két oldalú támogatás keretében 2011 óta már ilyen támogatásra nem jogosult, mert átlépte azt a határt, amit 2014-től már nem jogosult ilyen támogatásra átlépte ezt bizonyos határt, Nyilván a többi ország, az ötből másik többi ország az továbbra is részesült ebben a támogatásban. 17-es ajánlással folytatnám. Nos, itt a függetlenségről beszélt a civil szervezetek vagy partnerek függetlensége tiszteletben tartásában. A civil szervezetek kiválasztását egy független szerv végzi, de Tudjuk, hogy Közép-Ázsiában nem minden civil szervezet igazán független, hiába is hívjuk nem kormányzati szervezetnek, néha több szállal is kötődnek a kormányzati formokhoz. A, a 11-es javaslatukra utalva, egyedül Türkmenisztán, Askababban nincsen az Európai Uniónak vagy az Európai Bizottságnak delegációja. A külszolgálat készül erre, ugyanakkor egyelőre költségvetési eszközök nem állnak rendelkezésre, ezért egy, csak egy kapcsolattartó irodát tudunk üzemeltetni, hoztunk is létre, egy diplomatával működik ezzel a skababban, és logisztikai korlátok miatt egyelőre nem tudjuk megnyitni a delegációt, de a szomszédos országokból rendszeresen végezzük ezt a feladatot. Felmerült még a közép-ázsiai támogatások szintjének emelése. Szeretnénk ezt. Igen, az új pénzügyi tervben, többéves pénzügyi tervben, amelynek a programozása már elindult, és ahogy azt a stratégiai párbeszéd keretében május, június, júliusban említettük, a közép-ázsiai 35%-kal növekedik a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan a, a, a támogatás összege, 1, közel 1,7 milliárd euróról beszélünk. A részletes adatokat egyébként a fejlesztéspolitikai eszk szakbizottságnak megküldtük a stratégiai párbeszéd keretében. Kérjük, hogy a kollégáktól ezeket az adatokat gyűjtsék vagy ha többek kíváncsiak. Köszönöm szépen, én szerettem röviden, velősen és tömören elmondani. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A nevét, ha még egyszer mondaná, legyen szíves. Kérjük, mondja a nevét. A DEFCO H8-as eh, főigazgató osztályának a vezetője vagyok. Köszönöm szépen, Buden úr. Veszberg úr, az igazgatási költségekre nincsen szükség, és az ABB alapján tudjuk is, hogy mi a helyzet, éppen ezért jó lenne, hogyha ön visszatérne erre a témára. Mi értjük azt, hogy ön panaszkodik a kis projektek miatti magas igazgatási költségek miatt. Boden úr azt gondolom, még nem engedjük el önt ilyen egyszerűen azzal a megjegyzése, hogy márja volt a helyzet. Mi tudjuk azt, hogy történtek dolgok, viszont a struktúrás költségekkel nem magyarázható az összes igazgatási költség, a helyi diplomaták költségeivel, tehát ehhez még számos dolog kapcsolódik. Veszber úr, mit tanácsol ön nekünk ebben a témában, és kérem még, hogy reagáljon a az egyéb pontokra is, amelyek elhangzottak. Köszönöm szépen. Celler kolléga szeretett volna még megjegyzést tenni. Köszönöm szépen, elnök asszony, van egy kérdésem. Természetesen, hogyha makrofinanszírozási támogatást nyújtunk, és ezt a politikai fejlődéshez kötjük, illetve uh, Kirgisztán demokratikus parlamenti rendszert alakított ki, és nekik van a legtöbb szükség, legnagyobb szükségük a segítségre. Hogyha itt makrofinanszírozást ígértünk nekük 15 millió euró értékben, viszont két évre van szükségünk ahhoz, hogy ténylegesen kifizessük ezt a pénzt, akkor azt gondolom, igenis van tennivalónk, hogyha bizonyos országok hajlandóak azt az utat követni, amit mi is szeretnénk, akkor gyorsabban kell, hogy kapjanak tőlünk pénzt. Egyébként Oroszország és Kína kapják ezeket a pénzeket, és itt nem olyan rózsás a helyzet. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. Well... Köszönöm, elnök asszony. Ön megkérdezte azt, hogy mi mit gondolunk az administratív költségekről. A jelentésben felhívtuk a figyelmet arra, hogy nagyon sok projekt jár együtt adminisztratív költségekkel, ezeket nehéz mindig megérteni, és ez önmagában véve jelent problémát. Viszont ennek egy másik oldala az, hogy a bizottságnak is terveket kell készítenie annak érdekében, hogy jobban megtaláljuk azt, hogy az adminisztratív költségek hol alakulnak ki, illetve mennyi adminisztratív költséget jelent egy-egy projekt, és ezt a felbontást nem láttuk igazán. Köszönöm. Herr Bordan nochmal, danke. Bordan úr, parancsoljon. Elnök asszony, nem könnyen válaszok ezekre a kérdésekre, hiszen, hiszen olyan módszereket keresünk, amelyek az adminisztratív költségekre hatással tudnak lenni az AKS esetében, akkor itt projektenként kell megnéznünk azt, hogy milyen költségek merültek fel, milyen projektek kapcsán. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon költséges folyamat, és én látom, hogy ennek mik a bonyodalmai különösen ami a fejlesztési együttműködési politikát illeti. Én elmondtam, hogy az adminisztratív költségeket szoros figyelemmel követjük, nagyon igyekszünk ezeket csökkenteni, erőteljes csökkentés van a delegációkon, az ottani személyzetet illetően, függetlenül attól, hogy a fejlesztési támogatások növekednek az új MFF-fel, tehát tisztában vagyunk a problémákkal, de az adminisztratív költségeket nem szeretnénk a mikroprojektek esetében előfeltételként rögzíteni, hiszen ez azokat az országokat támogatná, amelyeknek nagy projektjeik vannak, és ez pont az ellen menne, amit mi szeretnénk, így kizáródnának például a civil szervezetek, és a segítség nem jutna el a legszegényebb lakossági rétegekhez. Tehát azt gondolom, hogy ez az ajánlás nem igazán hasznos a számunkra. Tehát ez a kérdés nem merül fel Közép-Ázsiában. Köszönöm. Havisberg. Havisberg Veszberg úr. Thank you. Um... Köszönöm. Csak röviden reagálnék. Az, az administratív költségek 14,6%-át teszik ki Közép-Ázsiában 2011-ben a fejlesztési költségeknek, és ez igen magas szintet jelent adminisztratív költségként. Tehát én szeretném megérteni azt, hogy miért ilyen magas szinten mozognak az adminisztratív költségek, illetve mihez kapcsolódnak mely adminisztratív költségek, és hálás lennék ezért az információért. Köszönöm. Szender kolléganő. Sí, um, yo estoy de acuerdo con el señor. Köszönöm. azzal, ami az imént elhangzott. A központosítás folyamatban, központosítási folyamatban az adminisztratív költségeket is csökkenteni kell. Én Kazaksztánban jártam nemrégiben, és itt is vannak eh, EU-s projektek, a probléma pedig az, hogy az emberek elmennek onnét. Veszberg úr, az administratív költségek mely személyzetet illetik? A helyszínen dolgozót, vagy az ittenit? Hiszen úgy tűnik, mintha a bizottság Brüsszelben fordít a bürokráciára, Ami a parlament közi delegációkat illeti, az ő feladatuk is volt többek között az, hogy megnézzék a projektek egy részét, és azok a projektek, amelyeket mi meglátogattunk, itt igen jelentősek az adminisztratív költségek a helyi személyzet esetében. Éppen ezért meg szeretném kérdezni azt, hogy az adminisztratív költségek a brüsszeli személyzetre is kiterjednek-e. Szóval nagyon sok munkatársat kell képezni, azért, hogy képviseljék az Európai Unió értékeit. Tehát a bizottság képviselőjéhez intéztem volna ezt a kérdést, illetve a számvevőszék tagjához is. Tehát tudjuk-e azt, hogy a helyszínen dolgozó személyzet is felvete administratív költségeket? Elnök. Tehát honnét származnak ezek az adminisztratív költségek, hogyan állnak ezek össze. És én abból indulok ki, hogy ön ezzel tisztában van, ha nem, akkor esetleg most nem tudja megválaszolni ezt a kérdést, akkor írásbeli válaszért is hálásak volnánk, Modern úr. Die Kollegin Sender hat eine Frage gestellt. Sender kolléganő egy kérdést intézett önhöz, én magam is. Még egyszer, elnök asszony, tehát azok az információk, amelyekkel rendelkezünk, szívesen megosztjuk ezeket önökkel a tevékenység alapú költségvetéssel kapcsolatban, az administratív költségek áttekintéséről is, ami közép illeti, ami a becsléseket illeti, amint uh, még a számövőszék szám 2011 esetében javasult, ezek olyan becslések, amelyek minden bizonyal komolyak, viszont vitathatóak. Például az, hogy a székhelyen dolgozók fizetése beletartozik-e az adminisztratív költségek közé, és hogyan állapítjuk meg, hogy hányan dolgoznak Közép-Ázsia területén, de Brüsszelben. Nagyon sok audit van, a számvevőszék is végez auditokat, tehát az értékelés a projektek eh, megvalósítása alatt történik vagy később, illetve hogy ezek az audit költségek hova tartoznak. És eh, mennyire használjuk el az UNICEF, az ENSZ és egyéb eh, auditok adatait mert egy új számítási rendszer kialakítása nem igazán hasznos. Ezt javasolta a számvőszék, ez nem prioritás a számunkra. Mi úgy érezzük, hogy jól kezeljük a fejlesztési támogatást, és úgy érezzük, hogy a lehető legjobb módon osztjuk szét a prioritásoknak megfelelően a forrásokat. Tehát mi gondoljuk erről a számvevőszéki ajánlásról, és természetesen szívesen megosztom azokat az információkat, amelyekkel eh, rendelkezünk, de nem szeretnénk új könyvelési eh, rendszert kialakítani, hiszen erre nincs megfelelő forrásunk. Köszönöm. a franciák is mondják azt, hogy nem szabad kiönteni a gyereket a fürdővízzel. De mivel ő nem tért vissza a kérdéseinkre, és a jelentéstevő is felvetette ezt a problémát. Ezért térünk vissza folyton és folyton újból erre a problémára. Éppen ezért erre még vissza fogunk térni, és szükségünk van további információkra. Köszönjük szépen, amennyiben ezeket el tudják juttatni. Beszberg úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjam el, hogy ami az igazgatási költségeket illeti az erről szóló becslésünk a 37-es, 38-as táblázatban található harmadik függelékben, hármas függelékben itt láthatják, itt további információkat találnak az érdeklődő olvasók. Besten Dank. Nagyon szépen köszönöm, megadom a szót a jelentéstevőnek még egyszer. Pánya úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Az ebben a vitában volt néhány pont, amelyekre még vissza kell térnünk, és nagyon fontos lenne, hogy ez, ha az Európai Bizottság egy kicsit több információt tudna adna nekünk, ne, adni nekünk, és tovább tudna lépni a korrupció elleni harcban például. Nagyon érdekes volt a vita az igazgatási költségeket illetően is. Azt gondolom, hogy itt még további információkra van szükségünk. Az elmúlt években, hogyha megnézzük, megvizsgáljuk a számvevőszék jelentéseit, látjuk, hogy a korrupció ellenes mechanizmus Nos, úgy tűnik, hogy van korrupció, de nem vezettek be semmiféle korrupció ellenes intézkedést, mechanizmust. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogyha az Európai Bizottság ezen a területen gyorsan cselekedne. C'était une question ou c'était une remarque? Kérdés volt, vagy megjegyzés, kérdezi az elnök. Kérdés volt a bizottság fele? Igen, kérdés, tessék, Boda úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a korrupciót illeti, hát próbáltam egy, világosan fogalmazni. Az a korrupció, amelyet, amelyet megfigyelhetünk ezekben az országokban, Nos, a Transparency International is hát megfelelően értékeli ezeket az országokat. Ez szisztematikus, az egész, eh, egész eh, közigazgatást eh, áthatja a korrupció, még a magángazdaságot is. Ez egy olyan dolog, ami, ami, ami van. Nos, nagyon sokan gyakorolják a korrupciót, de hát a szisztematikus megközelítése van itt szükség természetesen. Mikrogazdasági szinten fontos az, hogy az Európai Unió által nyújtott segélyek eljussanak a megfelelő kedvezményezettekhez, makrok szinten pedig az átláthatóbb és kevésbé korrupt rendszer kialakítása a fontos. Ezért hoztuk létre a e, közfinanszírozási programokat, és ez az igazságszolgáltatási e, reform óta nagyon fontos szerepet játszik Próbáljuk átláthatóbbá tenni az egész rendszert, és szépen lassan lépésről lépésre eh, igyekszünk átláthatóbb eh, rendszert eh, támogatni. Ami a projekteket illeti, ezeknek a finanszírozását illeti, onnantól kezdve, hogy onnantól kezdve, hogy szolgáltatásra van szükség, vagy hogy beszállítói szerződésre van szükség, megjelenik sajnos a korrupció. De igyekszünk nyilván átlátható elszámoltatást bevezetni. Onnantól kezdve, hogyha a szerződést aláírtuk, onnantól kezdve, hogy kihoz, kifér hozzá az utakhoz, az infrastruktúrához, ezeknek a használatához, ez megint korrupcióhoz kötött. Úgyhogy megint csak nagyon fontos a közfinanszírozási programoknak az átláthatóvá tétele. Jelen pillanatban nincsen korrupciós indikátor, egyelőre csak a, a azzal kapcsolat, csak úgy lehet meghatározni, hogy mennyire korrupt egy ország, hogy olyan típusú kérdéseket tesznek fel, hogy úgy gondolják el, hogy korrupt ez az ország. A Transparency International innek a jelentései is, tehát ilyen arra alapulnak, hogy az emberek hogyan érzik, mit gondolnak, hogyan látják ezt az országot, de nincsen konkrét, nem lehet konkrét öm, vizsgálatokra támaszkodni, amikor a korrupcióról beszélünk. Köszönöm. Monsieur Weisberg, qu'en pense-t-il? Weisberg úr, erről mit gondol? Well, the question put forward what is corruption is rather, rather a big one. I'm, I'm... A korrupciós kérdés, ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Nem tudom, hogy nem, azt gondolom, hogy nem tudok tovább menni ezen kapcsolatban. Három éves tapasztalattal rendelkezem ezen a területen, és számos külön jelentést készítettünk ilyen nehéz országokról. Tudom, hogy létezik a probléma. Igen, létezik ezekben az országokban a korrupció. Persze érdekes lenne, jó lenne tudni ennek a gyökereiről, világos definíciót, de az, a számvevőszék ennél tovább nem ment az elemzésében, nem tudok hozzátenni semmit Buda úr által elmondottakhoz. Elnök, nos, ezekben a kérdésekben, ezekben a kutatásokban, ugye az a kérdés is felszokott merülni, hogy ön az elmúlt 12 hónapban fizetett-e vagy kapott-e fizetséget valamilyen szívesség megtételért például. Tehát ezzel is lehet valamit kezdeni. Én én nem gondolom, hogy ez csak egy kulturális kérdés, vagy hozzáállás kérdése, de természetesen ezen a területen még további kutatásokat kell végezni, vagy elemzést kell végezni. Én ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Veszberg úrnak. Arra szeretném kérni önt, hogy mivel a számvevőszéknek vannak ugye szakértői, auditor, auditorai, kérdezem, hogy nincsenek-e valamilyen, nincs valamilyen formula, képlet ugye folyamatosan követeljük a korrupció elleni harcot, az erre vonatkozó intézkedéseket. Persze az Európai Bizottság képviselőinek is igaza van, hát igen, a Transparency International és az NGO-k, a polgár azt mérik, hogy a polgárok hogyan látják, hogyan érzik korrupt az ország, de ezek nem tényen alapuló, nem tényen alapuló vizsgálatok. Persze tudjuk, hogy ezekben az országokban nagyon mélyen gyökerezik ez a hozzáállás. Azt kérdezem, hogy milyen intézkedések vannak a, a, a professzionális auditok esetén és, és könyvvizsgálatok, vagy elszámolás vizsgálatok esetén hogyan tudnak információhoz jutni, hogyan tudják megállapítani, hogy van-e korrupció, vagy nincs korrupció vannak-e intézkedések arra, vagy lehetőségek arra, amelyeket ki tud használni a számbevőszék a korrupció mérésére? Vagy az-e a helyzet, ahogy a bizottság képviselő is mondja, hogy valami olyan dologról beszélünk, amelyekről inkább csak az NGO-k utalásaiból tudunk levonni bármit is, ami azon alapulnak, hogy az emberek hogyan látják, hogyan érzik, a percepción alapuló közvéleménykutatások ezek, vagy eredmények ezek tulajdonképpen. Hogyan lehet mérni az európai segélyek felhasználását? És ezen kívül, ami az auditokat illeti, és az ellenőrzéseket illeti, ezek gyakran költségesebbek, mint az a segély, amelyet kapott a szervezet a helyszínen. Azok a projektek, amelyeket én megnéztem, hát én láttam Kirgizisztánban például egyes projekteket, ezek tényleg nagyon kiválóak és dicséretre méltóak. Nyilván, hogyha ott szeretnék lenni, segíteni szeretnénk Kína és más országok mellett, akkor, akkor rizikót is kell válaszolni. Persze politikai szinten is értékelni kell a, a ráfordítás és haszon elemzést kell végezni. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Veszberg úr. Azt hiszem, hogy egy kicsit kimentünk ennek a az auditnak a, a keretéből, mert nem, az, nem a korrupcióról szól ez az audit, vagy ez a vizsgálat, hanem arról, hogy mi a közép-ázsiai segélyeknek a sorsa. Persze a korrupció egy fontos indikátor, vagy egy fontos tényező itt, Mind a Világbank, mind az OECD próbált kidolgozni olyan eszközöket, amelyek a korrupció értékelésére vonatkoznak. Persze vannak bizonyos eszközök, az én tapasztalatom a következő, és csak ennyit tudok mondani, ha egy olyan országba megyünk, vagy olyan régióba megyünk, ahol a korrupció magasabb, mint a világ többi részén, nagyon óvatosnak kell lenni, nagyon óvatosan kell e, értékelni a kockázatokat, e, és azt, hogy, e, hogy mi vár ránk ezen a, ezen a, ebben az országban. Ez minden, a korrupció, ez egy érdekes audit kérdés lehetne, egy külön auditot lehetne erre erről írni vagy készíteni? Ami a korrupciót illeti, ez nem csak percepció kérdése, van korrupció. Ez hatással van mindenre, a mindennapi életre. Nem csak percepcióról beszélünk, a valóságról beszélünk. A field... Also, ich würde mal sagen, wenn wir Elnök, hogyha jó lenne a Transparency International, jó lenne, hogyha sikerülne a Transparency International-lel ezt a meghallgatást megszervezni, és akkor ezt a kérdést is föl lehet tenni, hogy a korrupciót hogyan mérik. Celler úr, aztán most már lassan lezárnám ezt a témát. Szeretne még valaki hozzászólni? Nem? Akkor Celler úr után lezárjuk a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony ön azt mondta, hogy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Most egy hosszú korrupciós vitát folytattunk, de koncentráljunk a humanitárius és fejlesztési segélynyújtás keretében hozott intézkedésekre, amelyeket az Európai Bizottság vezetett be. Például egészségvédelem, gyerekek, anyák védelme, gyermekhalandóság, anyahalandóság csökkentése, drog, drogok elleni harc, kábtezer elleni harc, stb. Tehát nagyon fontos témák, nem kormányzati szervezet, sok, nemzet, nem, sok európai nemzet nem kormányzati szervezet van a helyszínen, remélem, hogy ezek nem korruptak. A korrupt korrupció inkább a gazdasági területen valósul meg, itt a tagállamokat kellene megkérdezni, hogy ők, az ő kezük tiszta maradt-e, amikor amikor segélyeket nyújtottak ezeknek az országoknak, vagy üzleteltek. Úgyhogy azt hiszem, hogy a korrupció a mi általunk nyújtott intézkedésekben ennél marginálisan, persze ez nem jelenti azt, hogy nem kellene ez ellen küldeni, küzdeni. Ami a makrofinanciális segélyeket illeti, Kirgizisztán próbált itt megkapni egy olyan projektet, amely nagyon sikeres volt Grúziában, amely arról szólt, hogy a rendőrök és a tanárok fizetését megfelelő szintre emeljék, pontosan annak érdekében, hogy a korrupció ezekről a területekről kiszoruljon. Itt tehát ez egy fontos út, amin el lehet indulni, és itt meg lehet vizsgálni például, hogy az megkapott pénzt valóban ezekre a források, vagy ezekre a célokra fordították-e, ezt kellene ellenőrizni. Ami az igazgatási költségeket illeti, még egyszer megnéztem, Veszberg úr azt mondta, hogy a hármas függelékben van ez a táblázat. Most úgy tűnik, hogy a számvevőszék az igazgatási költségeknél csak az Európai Bizottságban felmerülő belső költségeket vetette föl, számolta ki, vagy ezekre utalt, de azokra a költségekre ezek nem vonatkoznak, illetve azok a költségek nem szerepelnek ebben, amelyek a helyszínen merültek fel a programokat végrehajtó személyek, szervezetek részéről. Certovszki képviselő is szeretne hozzászólni? kolegu eh, Celera a na to, co říkal, vlastně tady... Celer eh, úr hozzászólásával kapcsolatban. Az Európai Számvevőszék ugye felveti azt, hogy nagyon sok igaz, igazgatási költség merül fel, 14,6 százalék merült fel, itt eh, tehát a teljes összeg 14,6%-a igazgatási költség. Az Európai Bizottság által, tehát az Európai Bizottságban felmerülő igazgatási költségekről van itt szó, tehát lehet, hogy ennél sokkal több igazgatási költség van. Tudunk-e ezeknek a struktúrájáról? Milyen, milyen igazgatási költségek ezek? Mire költötték konkrétan itt? ezt a pénzt. Ez nem hangzik jól, ez elég magas összegnek tűnik, úgyhogy erre szeretnék választ kapni. Köszönöm. hat Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság már elmondta, hogy további információkat fogunk kapni, azt várjuk meg, ezeket az írásbeli információkat, most még megadnám a szót eh, Hesberg úrnak, illetve kérdezem, hogy szeretném még valamit hozzászólni, nem lát, nem szeretne már hozzászólni, akkor várjuk, hogy az Európai Bizottság a témában mit eh, mond további információként, most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Elnök asszony, mint következtetés, először is szeretnék köszönöm Veszberg úrnak, illetve Buna úrnak köszönetet mondani eh, a vitáért. Kiváló volt ez a vita. Köszönöm szépen az ajánlásokat, a következtetéseket, amiket levonta a számbevőszék, és ezzel egy időben, ahogy már mondtam, nagyon fontos, hogy ezeket a témákat felvessük. A korrupció elleni harcot, hiszen a fellépésünk hitelessége függettől. Köszönöm szépen, ahogy Gudá úr felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Bizottság ugye azt mondta, hogy 35%-kal fogják növelni a közép-ázsiai országoknak nyújtott segélyt. Ez kilenc évre mm, kell számolni természetesen, persze tisztázni kell az igazgatási költségek helyzetét is, ahogy ez már a vitában felmerült. Ami azonban nagyon fontos, az az, hogy az elkövetkezendő években mindent megvalósítunk annak érdekében, hogy hitelesek maradjunk. a politikánk hitelessége is függettől, és a kedvezményezettek számára is nagyon fontos ez. Elnök, köszönöm szépen a vitát, köszönöm szépen a bizottság részvételét, és akkor ezzel rátérünk az ötös napi rendi pontra. A külön jelentés 11 2013-as különjelentés, a bruttó nemzeti jövedelemre vonatkozó adatok helytállósága. A jelentéstevőnk Pár Stász, és számvevő, először a számvevőszéknek fogom megadni a szót. Vikelónak tessék. Madam Chair. Uh... Elnök asszony, Stász úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, Köszönöm a lehetőséget, hogy a szemvőszék nevében beszámolhatok erről a jelentésről. A bruttó nemzeti jövedelemre vonatkozó adatok helyessége. Először is felvezetném a jelentést, és aztán a következtetéseket. Dióhéjban elmondhatom, hogy egy struktúráltabb, fókuszáltabb megközelítés hatékonyabbá tehetné az Európai Bizottság munkáját, ami a bruttó nemzeti jövedelmi adatok ellenőrzését illeti. Miért olyan fontos, hogy helytállóak legyenek ezek az adatok? Miért fontos a GNI és a GDP adatok helytállósága? Először is a fiskális és gazdasági együttműködés azon múlik, hogy a statisztikai adatok valóban összehasonlíthatóak legyenek az uniós tagállamok között hogyha ilyen fiskális átláthatóság nem valósul meg, akkor nem lehet felmérni az egyes kormányzatok fiskális helyzetét. Ez okozta, vagy rontott a helyzeten a pénzügyi válság során is. Az uniós költségvetés szintjén nagyon fontos tudni, hogy az uniós költségvetés finanszírozásának legfontosabb részét GNI alapon állapítják meg, ez 2013-ban 100 milliárd eurót vagy 73%-ot tett ki. A GNI alapú befizetések az éves költségvetéstől függnek ugyanakkor, fennáll veszélye annak, hogyha túl nagy vagy túl alacsony adatot jelent be egy tagállam a bruttó nemzeti jövedelemre vonatkozóan, akkor a többi, összes többi tagállam befizetése is nő, avagy csökken. Tehát röviden szólva, az egyes tagállami befizetések igazságos volt, tehát csak úgy garantálhatjuk, hogyha a bruttó nemzeti jövedelmi adatokat az Európai Bizottság valóban tudja ellenőrizni. A ez az audit pontosan az ezzel kapcsolatos veszélyeket vizsgálta. Mire jutottunk? Nos, azt találtuk, hogy az Európai Bizottság ellenőrzése javíthatja a tagállami GNI adatok vonatkozó pontosságot. Bizonyos mértékben ugyanakkor az Európai Bizottság ellenőrzése nem volt elég struktúrált és fókuszált. Mit értünk ezen? Nos, több példát is találtunk arra, hogy az ESA 95-ös szabályokat megfelelően nem megfelelően alkalmazták. 19 kivelasztott GNI komponens esetében az öt legnagyobb GNI alapú befizetése rendelkező tagállam esetében minőségi problémák lépték fel. Ezt láthatják az egyes táblázatban és a 29.30. oldalon a jelentésben. Ezek fontosak a tagállami befizetések meghatározása szempontjából, és arra jutottunk, hogy a 2002 és 7 közötti befizetések az öt legnagyobb tagállam esetében. Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország más befizetéseket kellett volna, hogy eszközöljenek, hogy az ESA 95 szabályokat megfelelően alkalmazzák, és hogyha becsült adatok megfelelően pontosak. Mivel az Európai Bizottság eh, nem állapított meg ezzel kapcsolatban semmiféle fenntartást, eh, ez eh, hát azóta már sok víz lefolyt a Dunán, ahogy mondjuk tehát később állat. Ugyanakkor az Európai Bizottság ellenőrzési munkája során arra jutottunk a vizsgálatban. A verifikációs stratégia során az Európai Bizottság nem tervezte meg és sorolta pontossági sorrendbe a munkáját megfelelő módon, legalábbis nem az alapján, hogy mely tagállami statisztikák esetében általában nagy annak, hogy nem pontosak az adatok, arra jutottunk ezért, hogy egy következetes megközelítést nem alkalmazott az Európai Bizottság a tagállami statisztikai adatok ellenőrzése során, így ennek következményeképpen a közvetlen ellenőrzés nem volt elég szigorú, illetve az országspecifikus fenntartások meghatározásra vonatkozó kritériumok is hiányoztak. Végezetül harmadrészt meggyőződésünk, hogy a GNA bizottságnak nem küldtek megfelelő beszámolókat ezzel az ellenőrzéssel kapcsolatban, vagy az adatok helytállóságának ellenőrzésére vonatkozóan. 9 darab javaslatot, ajánlást tettünk. Először is az Európai Bizottságnak struktúrát és formalizált elemzést kell végezni, amely során figyelme veszik a költségeket és az előnyöket, és főként a legkockázatosabb GNI összetevőkre kell ezt összpontosítani. Másodszorban az Európai Bizottság ellenőrzési folyamatába be kell építeni egy struktúrát és formalizált um, minőségi kockázatelemzést, amely a GNI adatok gyűjtésére vonatkozik, és, ahogy azt már említettem, alaposan kell a legkockázatosabb GNI összetevő adatokat ellenőrizni. Ennek a kiválasztása pedig a költséghatékonyság jellemzés alapján kell, hogy történjen. A harmadsorban különös figyelmet kell az Európai Bizottságnak eh, szentelnie annak, hogy a tagállamok által szolgáltatott adatok valóban összehasonlíthatóak-e, és valóban a gazdaság egészét lefedik-e, és végül, de nem utolsó sorban megfelelően átláthatóan és következetesen kell beszámolók készítenie arra vonatkozóan, hogy a tagállami GNI adatok ellenőrzését hogyan végezte. Alapvetően megelőgedésünkre szolgál az, hogy az Európai Bizottság elfogadta azt, hogy valamit tenni kell ez ügyben, és a következő ellenőrzési ciklusban 2015. szeptemberétől ezt az új rendszert már bevezetik a gyakorlatban is, és így majd meg tudunk bizonyosodni arról, hogy valóban ö, alapos számítások alapján határozzák meg a tagállami GNI alapú befizetéseket. Köszönöm szépen ezt a jelentést, a bevételi oldal nagyon fontos számunkra, éppen ezért aggasztóak, amit hallottunk öntől. Most a jelentéstevőnek, Bácz Tásznak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégám! a szemvevőszék, illetve a szemvevőszék tagjainak és az auditoroknak köszönetet szeretnék mondani. Ők nagyon pontosan dolgoztak, és azt gondolom, hogy pontos jelentést kaptunk, amelyből egyértelműen kiderül a helyzet komolysága. Ik eh, heb pas eh, vorige week dinsdag in Straatsburg een... Eh, Én még nem végeztem el a teljes munkát, az elmúlt héten Strasbourgban kedden találkoztam a számvevőszék tagjaival és az Eurostat tagjaival, és velük megállapodtunk számos részletben. Illetve megfogalmaztuk azokat az aggájainkat, amelyekre választ vártunk. Ezeket pénteken kaptam meg Éppen ezért az írásbeli végkövetkeztetéseim még nem térnek ki ezekre a válaszokra. Azt javaslom, hogy a vita után szálljunk majd időt arra, hogy kiegészíthessem az írásbeli jelentésemet, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban erről még majd beszéljünk. Ami a címet illeti, külön jelentés kapcsán a bruttó nemzeti jövedelemre vonatkozó adatok helytállósága a cím. Én azt gondoltam, hogy az adatok általában helyesek, konkrétak, viszont arra a következtetésre jutottunk, hogy ez sajnos nem mindig így van, illetve nagyon sok hiányosság merül fel még. A jelentés technikai jellegű, ezt belátom, viszont azok az eredmények, amelyek megállapításra kerültek, a tagországi hozzájárulásokra vonatkoznak, a vitákra is, amelyekre mindig akkor kerül sor, amikor elkezdődnek a költségvetési viták, a tagországok között vita bontakozik ki, és politikai szempontból azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon technikai jellegű, viszont ami a gyakorlati vonzatát illeti, ez egy konkrét jelentés. A szembevőszék képviselője elmondta, hogy azok a hozzájárulások, amelyek a GNI-ből származnak, a költségvetés 70%-át teszik ki. Az árnyék gazdaság nagy része és beszámításra kell, hogy kerüljön illetve az ebből származó tevékenységek, amikor a tagországi teljesítmények kiszámításáról van szó a tagországokban. Vannak olyan gazdasági ágazatok, ahol a tevékenységek egy része illegális, drogkereskedelem, prostitúció merülnek itt fenn. Én mindezt csak azért szerettem volna megemlíteni, hogy világossá tegyen, miről is van szó, mennyi pénzről, illetve a számvevőszék is ugyanezekről a problémákról számolt be. megpróbáljuk összefoglalni mindezt, a 6-os, 7 pontokat a jelentésben, a számvevőszék meghatározza a tárgyat, tehát az Európai Bizottságnak nagyon fontos lenne egy utánajárási stratégiát alkalmaznia hiszen úgy tűnik, hogy a bizottság nem határozott meg prioritásokat megfelelően, illetve nem értékelt a kockázatokat megfelelően. A bizottság konzekvens megközelítést alkalmazott, ez azonban nem felelt meg az egyes tagországi helyzeteknek. Voltak közvetlen ellenőrzések, ezeket azonban nem mindig azonnal valósították meg, és az egyes országokra vonatkozó pontoknál voltak kritériumok. A szemőszik jelentés alapján a bizottság elégtelen munkát végzett, a római hetes, az egyes ellenőrzéseknél ahol az összevethetőség, az adatok teljessége nem volt adott. Itt az esetek nagy részében a bizottságnak ez nem is tűnt fel. Akik nem olvasták még el a számbevőszék jelentését, mindenkit arra bátorítanék, hogy ezt tegye meg, hiszen itt vádpontokról van szó, amelyek igen súlyosak. Ami az általános szöveg részt illeti, illetve én is hasonló megállapításokra jutottam a számvevőszék tagjával folytatott megbeszélések után, illetve az Eurostattal folytatott megbeszélések után. Vannak olyan tagországok, akik vagy túl sokat, vagy túl keveset fizettek a szemvőszéki ellenőrzés után. A szembevőszék és az tehát mindketten azt mondták, hogy erre nem tudnak egyértelműen igennel válaszolni. Túlságosan bonyolultak ezek a számítások. Az 54-es pont alatt azt mondja a számvevőszék, hogy az Eurostat ellenőrzéseinek minősége Hollandiát, Olaszországot és Hollandiát, Belgiumot említik itt meg. de hát a számvevőszék itt nem tudott minden esetben teljes ellenőrzést vége, végezni. A GNI komponensek nem voltak elégségesek a három említett tagország esetében, a bizottság azokat az ellenőrzéseket, amelyeket a számvevőszék kért, vagy nem végzett el teljes mértékben, vagy csak részlegesen. Hát számos kritikát fogalmazott meg a számvevőszéki jelentés. A két intézménnyel folytatott megbeszélések után, az Eurostattal, illetve a számvevőszékkel folytatott megbeszélések után arra jutottam, hogy A számvőrszék kritikájával az Eurostat és a bizottság egyetért, de tulajdonképpen az ajánlásokkal egyetértenek. Bizonyos esetekben jobban, bizonyos esetekben kevésbé. Vannak időbeli korlátok is. Az Eurostat elmondta azt, hogy a jövőbeni ellenőrzési eljárások jövőbeni stratégiájáról egyenlőre vita zajlik. 2015 végén zárulnak majd ezek a tárgyalások. Azt gondolom, hogy a kimerítő jelleg, az exhaustiveness itt a meghatározó, tehát nagyon fontos, hogy kimerítő, teljes körű ellenőrzés valósuljon meg. Nagyon fontos, hogy az eljárások teljes mértékűek legyenek a szemőszék hatodik ajánlása, például az árnyék gazdasággal kapcsolatban szintén meghatározó ebből a szempontból, ami a számadatokat illeti szintén. És nagyon fontos politikai szempontból is követelni azt, hogy az eljárások legyenek rövidebbek, és az általános fenntartásokat is meg kell oldani. Azt gondolom, hogy az tehát megpróbált mindent megtenni ennek érdekében, hogy felgyorsítsa az eljárásokat, és nekünk is feladatunk ennek segítsése, segítése, illetve nagyon fontos az Eurostatot figyelemmel követni. Az Eurostat jelenleg ezen fáradozik, és nagyon fontos, hogy a politikai eljárás, illetve ajánlásoknál megfogalmazzuk azt, hogy a mentesítési eljárásban erre a pontra is ki kell térni. 2015 tavaszától ezt már alkalmazni kell. Az Eurostat bejelentette, hogy az eljárás, a tárgyalások 2015 végén zárulnak majd. Tehát továbbra is figyelemmel kell kísérnünk ezt a folyamatot. Szeretném, mint említettem, kiegészíteni jelentésemet a péntek délután megkapott válaszokkal, és majd ezek után tudok konkrét ajánlásokat megfogalmazni. Köszönöm. Köszönöm. Aggasztó megjegyzéseket hallottunk nem tartottam volna lehetségesnek azt, amit hallottunk. Nekem is van még két kérdésem, és csatlakoznék a jelentéstevőhöz, mégpedig a kihatásokra vonatkozóan, tehát ennek milyen hatása lehet az EU költségvetésére. Jó lenne, hogyha becsléseket hallhatnánk mindenről, hiszen a témával foglalkoznunk kell majd a mentesítési eljárásban is. az Eurostatnak adjak-e most szót? Vitvors úr, urat köszönhetem? Frau Stapelweber? Stapelweber asszonyt esetleg? Frau Vorsitzende, ähm, mein Name ist Silke Stapel. Köszönöm szépen, Stapelwebernek eh, eh, hívnak. és a kollégám is itt van közöttünk, aki osztályvezető, és ő felel a GNI azonosítás és ellenőrzés témájáért. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet szeretnék mondani Stász úrnak is a jelentéséért. Ez az audit akkor ö, került az asztalra, amikor az Európai Bizottság éppen ellenőrzi, ö, a GNI adatokat és ezen indikátorokat, miután elfogadta a saját forrásokról szóló határozatot, az európai nemzeti számlák rendszerét, amely statisztikai mechanizmus a GNI kalkulálására. Az Európai Bizottság nagy figyelmet fog fordítani e, erre a jelentésre, és azon a véleményen van, és, és a, arra a véleményre, amelyet az Európai Parlament el fog fogadni. Szeretnék kitérni azokra az ajánlásokra, amelyeket a számvevőszék tett. Először is hadd hangsúlyozzam azt, hogy ezek közül eh, számosat már végrehajtottunk, és az Európai Bizottság a jelentéstevőt eh, már tájékoztatta ezekről a részletekről. Például az eh, általános fenntartások ritkább használata, a jobb indikátorok kidolgozása. Ezen témák között, azon témák között, amelyek a végrehajtása még várat magára. Ezek közül háromra szeretnék kitérni, és ezt említették a eddigi hozzászólók is. Először is. A szembevőszék azt kéri, hogy struktúráltabb megközelítést válaszunk. Az Európai Bizottság most tervezi a GNI verifikáció új fordulóját, és ez strukturálisabb és formalizáltabb programot tartalmaz, kockázatelemzést is van ebben, illetve költséghatékonyság elemzés. Tudjuk, hogy milyen aggodalomnak adott hangot a jelentés. Ez az új modell a közvetlen verifikáció elemét is tartalmazza, amely egy minőségi megközelítés. Ezzel egy időben a jelentéstevési struktúrák is bevezetésre kerülnek 2015-től. Aztán felmerült egy kérdés, hogy hogy az Eurostat verifikációjával kapcsolatban eltérések voltak-e? Hát nagyon kis esetekben, kis eltéréseket talált az Európai Bizottság, konkrétan három esetet, és itt, ezeknek, itt a kifizetéseket befagyasztottuk addig, amíg a problémákat meg nem oldották, és a, ezen kalkulációknak nincsenek jelölt hatásuk a többi tagállamra. Ezek 103 specifikus fenntartásra vonatkoznak, és hat általános fenntartásra, amelyeket az Eurostat ezen időszak alatt felvetett. Most kitérnék még a teljesség igényére, és ez a harmadik pont, ami a teljesség igényét illeti, ez eddig is, és továbbra is az Európai Bizottságnak a GNI adatok helytállóságára, helytállóságát eh, vizsgáló tevékenységének első helyén lesz. Folyamatosan eh, javítani próbáljuk eh, ennek a jelenségnek a mérési módszereit. Egy példát szeretnék adni. A teljesség igénye ez nem az illegális tevékenységekre kon koncentrálódik, vagy korlátozódik, de mégis ezt a példát szeretném elmondani. Egyes tagállamok egyes illegális tevékenységeket nem vontak be a az elszámolásokban, mások meg igen. Úgyhogy most azt kéri az Európai Bizottság egy felhívás keretében, hogy minden tagállam egyformán kezelje ezeket a tevékenységeket. Ehhez, ehhez ki kellett dolgozni bizonyos módszereket, és segíteni a tagállamoknak abban, hogy alkalmazni tudják ezeket. Ami a következő ellenőrzéseket illeti jobb struktúrák és összehasonlíthatóbb módszerek kidolgozása áll a renden, hogy nagyobb harmonizációt tudjunk elérni, és ezzel egyszerűbb lesz ellenőrizni a tagállamok által nyújtott adatok helytállóságát. Ami az emberi erőforrásokba való beruházást illeti, ez jelentős volt, és biztos vagyok benne, hogy ebben nagy, ebből nagy előnyöket kovácsolhatunk, hogy javítsuk a jövőben is az adatok összehasonlíthatóságát a saját források tekintetében. Még volt egy kérdés, amelyet szeretnék megválaszolni. Az Európai Unió költségvetésére gyakorolt hatásai az itt felfedett problémáknak. Az előttem szólók is elmondták, hogy ezek az, adat, az adatok helytállóságának a vizsgálata, ez nem arról szól, ez, a, ez gyakorlatilag arról szól, hogy a tagállamok állt által befizetett hozzájárulások mennyiben igazságosak. Tehát tulajdonképpen ezért nincsen ennek hatása más tagállamokra. A peer review nagyon fontos itt, ugyanis a tagállamok saját érdekében áll az, hogy biztosítsák a, a megfelelő adatokat, mert ettől függ a saját és más tagállamok kifizetésének szintje. Úgyhogy a tagállamok között nagyon nagy szintű az együttműködés, hogy biztosítsák azt, hogy mindenki a ráeső részt megfelelően be is fizesse. Köszönöm. Köszönöm. Ugye, hát mindenki arról álmodik, hogy minden tagállam befizeti a ráső részt, hogyha így is lenne, akkor lehet, hogy kevesebb munkánk lenne, sőt, biztos. Köszönöm szépen a magyarázatokat, de még lenne néhány kérdésem. Először is miért tűrték ezt ilyen sokáig, és miért nem próbálták meg a nehézségeket, a problémákat már megoldni? A tagállamok nem járultak ehhez hozzá, vagy nem segítettek ebbe. Azt látom például, hogy a, a GNI-t megalapozó kérdőíveket a tagállamok egyrészt nem töltötték ki, vagy különbözőképpen töltötték ki. Hát ezt a problémát már rég meg kellett volna oldani. Kérdés, hogy miért tartott ez ilyen sokáig? miért nem helyeztek már eddig is nagyobb nyomást a tagállamokra? Az európai számvevőszék külön jelentésére volt szükség ahhoz, hogy egy kicsit felgyorsítsuk a problémákat? Úgyhogy nem értem, hogy mi ezzel a probléma, és hálás lennék, hogyha tájékoztatnának erről. I'm sorry, I forgot. <laughs> Thank you, Madam Chairman. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Az első kérdésére reagálnék. Miért fogadta ezt az Európai Bizottság? Nos, nem fogadta az Európai Bizottság, amíg nem kapunk kielégítő választ, addig fenntartásra élünk az adott tagállam befizetéseit illetően, tehát befagyasztjuk az adott szinten. Azok a tagállamok pedig, hogy hosszú kérdőívet kapnak azok a tagállamok, amelyeket aztán személyes szakértő látogatás során vizsgálunk meg. Tehát nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy hosszú ideig egész egyszerűen elfogadtuk. az IZA 95 keretében is ez már egyértelműen várás volt, nem csak az IZA 2010, ez a 2010 keretében. De hát a látható tevékenységekről lenne szó, akkor könnyebb lenne, de hát ezek rejtett tevékenységek, ami nagyban megnehezeti megnehezíti a dolgunkat, és így nagyon nehéz a tagállami beszámolók helytállóságáról bizonyosodnunk. Köszönöm, elnézést, hogy újba visszakérdeztem, tehát 10-ből 8-ról nem derült ki azt, hogy a statisztikák adatait ellenőrizték el. Tehát azt gondolom, hogy a jelentés nagyon sok aggasztó véleményt fogalmaz meg, éppen ezért jobban meg szeretném érteni azt, hogy miért tartott ilyen sokáig az, hogy a javításokat elvégezzék. Ennek nagyon örülünk természetesen, szívesen elolvassuk a munkadokumentumot is, de miért tartott mindez ilyen sokáig? Én úgy érzem, hogy már rég meg lehetett volna tenni bizonyos dolgokat, az Eurostat is megtehette volna ezeket. Köszönöm. Um, thank you, Madam um, Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Miért tartott ez ilyen sokáig? Kérdés jó és jogos, de elmondhatjuk, hogy az Európai Bizottság 25 éve végzi ezt a folyamatot, és hát ha lassan is, de fokozatosan javul a helyzet. A hiányosságokat megpróbáltuk javítani, ugyanakkor jogos kritikaként, kritikának kérdezzük azt, hogy a dokumentáció tekintetében van még javítani való. Ez egyébként az elkövetkezendő időszakban terv, be van tervezve, amikor is eh, a beszámolási eljárást eh, javítani kívánjuk, de ezt nem azt jelenti, hogy, eh, hogy ne foglalkoztunk volna ezzel ez idáig. Ha a kollégák nem szeretnének szót kérni, akkor Cvikolulnak adnám meg a szót, és végezetül pedig majd még egyszer a jelentéstevőnek. Csak nagyon röviden, miért tartott mindez ilyen sokáig? az Eurostatnak majd választ kell adnia. A 69-es pontban megjegyeztük azt, hogy a számvevőszék éves jelentésben 10 évig hangsúlyoztuk a GNI adatok fontosságát. 2012-ben zárta le az Eurostat a 2007-es leltározást úgymond, általános kifogásokat fogalmaztak meg. Ez a jelentés az első külön jelentés audit hatóságtól, egy egész Európai Uniót átölelő GNI statisztikai kört illetően. Nem csak az a fontos, hogy a befezetések helyén legyenek, hanem minden, ami a GNI-hoz kapcsolódik. Tehát ez lesz majd a következő audit, ami erre kiterjed, remélhetőleg a jövőben be tudjuk majd mutatni mindezt. Hiszen az összes tagország ezen adatoktól függ, Szeretnék biztosítani azt, hogy ezek az adatok magas minőségűek legyenek, az adatok összevethetőek legyenek, megbízhatóak legyenek, illetve kimerítőek az összes 28 tagország esetében ez volt eredeti célunk is. Nagyon technikai jellegű témáról van szó, hogyha a kockázati komponensre összpontosítunk, akkor el kell mondjuk azt, hogy az Eurostat be kell, tudja azonos, be kell, hogy tudja azonosítani azt, hogy mire is összpontosítottunk. Természetesen megnézzük majd a következő gyakorlatot, amely szeptember 2015. szeptemberében kezdődik. Ezt a jelentést is figyelemmel szeretnénk követni, és megnézzük azt, hogy hol javult az Eurostat munkája. Tehát új vizeken fogunk kevezni, de nagyon fontos, hogy az adatok helyesek legyenek. Nem csak arról, hogy mekkorák a tagállami befizetések, hanem azzal kapcsolatban is, hogy teljesen megbízhatóak-e vajon ezek az adatok, illetve honnét származnak. Elnök, köszönöm, bár parancsolj. Köszönöm csak nagyon röviden, elnök asszony. Azt gondolom, hogy még rengeteg munka van előttünk. És mint említettem, a jövő évben a mentesítési eljárás szerves részévé kell tenni ezt a munkát. Ami a következő két mentesítési eljárást illeti, ez a téma nagyon fontos aspektus fognak képezni. És elnök asszony, az ön feladata is nagyon fontos lesz hiszen ön készíti a mentesítési eljárás jelentést. Mint említettem, pénteken kaptam meg bizonyos információkat, ezeket bele fogom dolgozni majd a jelentésembe, és visszatérhetünk majd az átdolgozott jelentésre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hát minden bizonyal vissza fogunk még térni a témára. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. A hatos napi rendi pontra térjek át, térnénk át. Ez a 2014 per 2-es különjelentés megfelelő a preferenciális kereskedelmi megállapodás kezelése. A szembevőszék képviselője eh, Muguruza úr Spanyolországból. És megint Bács Tász a jelentéstevője a témának. Először Muguruza úrnak adom meg a szót, hogy mutassa be jelentését, parancsoljon. Madam Chairwoman, members of the committee. Elnök asszony, kedves. Elnök asszony, kedves kollégák, először is szeretnék gratulálni önnek, elnök asszony, és minden képviselőnek a Költségvetés Ellenőrző Bizottsági tagságukhoz, újraválasztásukhoz és az előtt az önök előtt álló kiváló munkához. Röviden felvezetném a külön jelentésünket. Nagy öröm, számomra, hogy együttműködhetek önökkel a, ebben a témában, amely kedvezményes kereskedelmi eljárásokat illeti. Stász úr az előadója ennek a témának. Nos, a szék jelentését azt hiszem, hogy teljesen korrekt módon foglalja ez össze. Jogosak a megállapítások. Tudom, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság is meghívást kapott a ma délutáni erre a napi pontra, természetesen. Nekik is szívesen külön beszámolok egy különülésükön, hogyha erre igényt tartanak. Röviden beszámolnék akkor most arról, hogy az audit miről szólt, illetve a külön jelentésünkben mit mondtunk Ebben a jelentésben, a 2014 per 2-es különjelentésünkben a kedvezményes kereskedelmi elbánás elvének megvalósulásáról beszélünk, ezt vizsgáltuk, amely egyébként az Európai Unió kereskedelem politikájának egyik elengedhetetlen eszköze, amely gazdasági előnyökkel szolgál az Unió és a partnerországok számára egyaránt, ezért az Európai Bizottságnak nagyon körültekintően kell eze ügyben eljárnia, hogy az unió érdekei ne sérüljenek. Ez eszköze annak is, hogy a fejlődő országok gazdasági fejlődését elősegítsük. A kedvezményes kereskedelmi bánás segítségével az Európai Unió kedvezményes piaci hozzáférést biztosít egyes partnerországok számára. Jellemző módon ez a VEM tarifák csökkentésével vagy szünt megszüntetésével eh, azonosítható. Az ide tartozó eh, az adatok szerint a kedvezményes kereskedelem alá tartozik az Európai Unióba. 180 eh, országból érkeznek áruk, összesen több mint 240 milliárd euró értékben, ami 14%-át adta az uniós importnak. Az audit célja kettős volt. Egyrészt azt vizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság megfelelően elemezte-e, hogy milyen gazdasági következményekkel jár egy ilyen gazdasági kedvezményes gazdasági elbánásmódot egyet aláírt volna. Másrészt azt is vizsgáltuk, hogy az import ellenőrzések hatékonyak-e, és biztosítják-e azt, hogy túlzott kedvezményben ne részesüljön senki. Nos, akkor röviden elmondanám, hogy milyen következtetésre jutottunk. Kettő dologra is felhívnám az önök figyelmét. Egyrészt a Szaudit a gazdasági következmények tekintetében arra következtetésre jutott, hogy annak ellenére, hogy javult a helyzet, az Európai Bizottság nem minden gazdasági hatást vett figyelembe, mielőtt ilyen megállapodásokat kötött volna. Ezért a szakpolitika formálók és döntéshozók nem voltak tisztában teljes mértékben azzal, hogy milyen következményekkel jár egy ilyen megállapodás megkötése. Másodszorban a tagállami vámszerveknek biztosítaniuk kellene, hogy csak az arra, tehát csak az engedélye rendelkező termékekre terjedjen ki az ilyen kedvezményes kereskedelmi elvánás, ehhez egyes auditált tagállamok esetében a vámszervek erről nem tudtak megfelelő bizonyítékot adni. Az auditorok véleménye szerint a potenciális bejövétel kiesés 2009-ben összesen 655 milliót is kitehetett, ami 6%-át adta az auditált országok esetében a vámbevételeknek. Továbbá az auditból az is kiderült, hogy az Európai Bizottság nem megfelelő mértékben egy ellenőrizte ezeknek a kedvezményes kereskedelmi, kereskedelmi kedvezményeknek az érvényesülését a partnerországokkal szemben. Fontosnak tartjuk azt is megemlíteni, hogy megfelelő garanciákat nem építettek be ezekben a megállapodásokban annak érdekében, hogy garantálják, hogy az unió pénzügyi érdekei nem sérülnek. Több ajánlást is tettünk a helyzetjavítás érdekében. Annak érdekében, hogy a kereskedelmi kedvezmények e, jobban érvényesüljenek, ehhez az Európai Bizottságnak egy alapos, átfogó e, és mennyiségi elemzést e, kellene végezni arról, hogy minden olyan kereskedelmi, új kereskedelmi megállapodás milyen gazdasági következményekkel járhat, hiszen eh, a tárgyalóknak időben meg kell kapniuk ezt az információt ahhoz, hogy eh, ezek tudatában döntsenek. Az Eurostatot is be kell természetesen volni az ilyen elemzések elkészítésébe. Az Európai Bizottságnak emellett időközi eh, és utólagos ellenőrzéseket, elemzéseket is kell végezni annak érdekében, hogy láthassák, hogy a célokat mely megállapodások teljesítik, illetve hogy az, legfontosabb gazdasági ágazatokban hogyan lehetne javítani a helyzeten. Annak érdekében, hogy az unió pénzügyi érdekeit jobban védjük, az Európai Bizottságnak közös megközelítés alapját kell eh, lefektetni, amely alapján a tagállamok egyformán tudnak fellépni. Eh, e- tagállamoktól azt várjuk, hogy az ellenőrzési stratégiájukat fejleszék tovább, és kockázat alapú vizsgálatokat végezzenek el. Így megelőzhető az, hogy az uniós költségvetés jelentős bevételektől essen el. Ehhez az OLAF vizsgálatok utókövetésének módszertanát kell jelentősen javítani, ráadásul a kölcsönös eh, kereskedelmi elvárást eh, kell vezetni, és megfelelő garanciákat kell beépíteni az ilyen megállapodásokba. Végezetül úgy véljük, hogy az Európai Bizottságnak javasolnia kellene azt, hogy az exportőrök eh, ön ellenőrzése bevezetésre kerüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ez megint csak az Európai Unió történetében egy olyan történet, ami a bevételekről szól, nem a kiadásokról. A számvevőszék jelentése, csak hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, 2011-ben 242 milliárd értékű áruról volt szó a preferenciális kereskedelmi rendszerben. A kritika kifejezetten erős, úgyhogy nagyon köszönöm a szembevőszéknek a munkáját. Az eh, Európai Bizottság a TTIP-et nem eh, igazán úgy, hát erről szóló tárgyalásokat nem igazán úgy sikerült lezárnia, mint ahogy ezt eh, szerettük volna, úgyhogy ezzel még nagyobb problémák elé nézünk. Pártisztász a jelentést, jelentéstevőnk, tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakoznék az utolsó szavakhoz. A szemvevőszéknek szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. Azt gondolom, hogy a szemvevőszék és a csapatuk nagyon fontos átfogó elemzést tettek le az asztalról a preferenciális kereskedelmi megállapodásokról. A politikai következtetéseimben utalok 19 pontra például az a megjegy, arra megjegyzésre, hogy kifejezetten aggaszt bennünket az, hogy az Európai Bizottság nem foglalkozik megfelelően ezen preferenciás kereskedelmi megállapodások gazdasági hatásaival. És az ezzel kapcsolatos bevételek ezeket nem kvantifikálják megfelelően. Emellett a politikai megjegyzéseimben, következtetéseimben utalok arra is, hogy elengedhetetlen prioritás az, hogy a politikusokat, a politikai döntéshozókat és minden érintett felett arra jelentett fel, fél figyelmét felhívni arra, hogy a különböző opciók, lehetőségek, előnyei és hátrányai miben rejlenek a kereskedelem politika terén. Az információ és a tényfeltárás nagyon fontos annak érdekében, hogy a polgárok bizalmát megszerezzük. Azt sem tartom elfogadhatónak, hogy számos esetben az, az a hatástanulmányokban a fenntarthatóságról szóló hatástanulmányok vagy hiányoznak, vagy nem teljes körűek, vagy pedig elavult információkon alapulnak. És egy konkrét esetben, Chile esetében az volt a helyzet, hogy a hatás tanulmány csak akkor készült el, amikor már aláírták az egyezményt. Nos, a politikai következtetések között nagyon fontos az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy egy ilyen megállapodás aláírása előtt elkészüljenek a hatástanulmányok, hogy ebből következtetéseket tudjunk levonni, és ezeket természetesen közkincsé kell tenni. azon országok és partnerek esetében, amelyek a preferenciális kereskedelmi megállapodások általános rendszerébe tartoznak, a számvevőszék megállapítja, hogy a nemzetközi emberjogi e, egyezmények, a nemzetközi munkajogi e, egyezmények aláírása nem történt meg. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy olyan országokkal kötünk egyezményeket, amelyekben az emberi jogokat nem tartják be, amelyekben a munkavállalói jogot nem tartják be. És ezt nem fogadhatjuk el, hiszen ezek olyan dolgok, amelyek a politikánk alapját képezik. A Lisszaboni szerződésben is szerepelnek, szerepel az, hogy a politikánknak ezen értékeken kell alapulnia. Az ajánlásaimban azt követelem, hogy az Európai Parlament egy bizonyos határidőn belül 2015. októberéről van szó konkrétan, tehát addig a parlament kapjon tájékoztatást arról, hogy az Európai Bizottság milyen intézkedéseket kíván bevezetni a számvevőszék ajánlásai és a parlament ajánlásai alapján. 2015-ig tehát hogyha a második mentesítési eljárás, amikor a eh, második mentesítési eljárás kezdődik, addig világosan kell látnunk a helyzetet. A politikai következtetéseinkben utalnunk kell olyan kérdésekre, dolgokra is, amelyek a preferenciás kereskedelmi megállapodások gazdasági oldalára vonatkoznak, és ezek, ezt szigorítják. A mm, hatástanulmányok, a fenntarthatóságra vonatkozó hatástanulmányok, ezeket minden egyezmény esetében be kell nyújtani. Mégpedig megfelelő és kvantifikálható módon. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos következtetés. Ettől eltekintve azt gondolom, hogy az Eurostat Eurostatot sokkal inkább be kell, rendszer, rendszer szinten be kell vonnunk a minőségi ellenőrzésbe. A statisztikai adatokra gondolok itt, és a hatástanulmányokra. Ebbe tehát be kell vonnunk az Eurostatot rendszeresen. Azt gondolom, hogy rendszeres időközönként értékelni kell ezeket a programokat, és ex post értékelést is kell végezni a preferenciás kereskedelmi megállapodások esetén, annak érdekében, hogy a politikai céljaink, amelyeket meghatároztunk, ezeket végre is hajtsuk. És emellett ellenőriznünk kell azt is, hogy ezeket a célokat milyen módon Mm, tudjuk elérni. Ami a pénzügyi érdekeket illeti, el kell érnünk azt, hogy az adó pénzeket mm, ne adjuk, hogy az adó pénzeket szabálytalanul e, költsük el, és ítéljük oda. A kereskedelmi megállapodások rizikóprofilját világosabban kell meghatározni, és elérni ezáltal azt, hogy a tagállamok közös politikát folytassanak a kockázatelemzésben. A kockázatelemzés mindennek a kezdete, úgyhogy közös alapot kell itt meghatározni annak érdekében, hogy az európai költségvetés veszteségeit minimalizáljuk. Nagyon fontos az is, hogy a tagállamok hogyan tudják megvalósítani a politikai igazgatásuknak és az ellenőrzési stratégiáiknak a hatékonyságát annak érdekében, hogy az európai költségvetési veszteségeket minimalizáljuk. Ettől eltekintve, vagy emellett a partnereinket arra kell motiválnunk, hogy hogy egymást támogassák, és elővigyázatossági intézkedéseket fogadjanak el és vezessenek be. A kockázat elemzés mellett még azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a helyszínen nézzük meg, vizsgáljuk meg a helyzetet, az országokat, nézzük meg, hogy hol, hogy lehet elkerülni azt, hogy a hibák ismétlődjenek, és hogy a problémákat ne oldják meg. Hogy tehát eh, a rossz gyakorlatok ne rögzüljenek. Az Olafhoz is lenne egy ajánlásom. Olaf dus gewenst eh, uitvoert dat op een beet... Az Olaf eh, által folytatott vizsgálatokat javítani kellene ezeket hatékonyabbá kellene tenni. Hiszen itt is gyakran az idő fontos szerepet játszik, gyakran az Olaf túl későn lép fel, és addigra már minden elveszett. Végül pedig Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy teljes áttekintést kapjunk a visszakövetelésekről. Azt gondolom, azt javaslom, hogy 2010-2014-es időszakra kellene ezt kérni, mert akkor itt valóban meg tudnánk becsülni hogy az európai adófizetők pénzébe vagy az európai költségvetésből mennyi pénzről van itt szó. Aztán a kompakt kezdeményezés Bangladesben, ez egy konkrét kezdeményezés, erről mindenképpen többet kellene tudnunk, hogy tudjuk, hogy milyen végeredményt sikerült elérni elnök asszony, ezek tehát az én ajánlásaim. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hárman szeretnének hozzászólni, Liberácki képviselő az első, tessék. Dziękuję bardzo, przyglądaliśmy się. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megnéztem Stassz úr dokumentumát. Először is köszönetet szeretnénk mondani a számvevőszéknek. Nagyon fontos, hogy megköszönjük a munkájukat. Azt gondolom, hogy nagyon fontos feladatot láttak el, ez az első megértésem. Stász úr bizonyos végkövetkeztetéseket mutatott be, amelyek számunkra elfogadhatóak, viszont van egy általános jellegű megjegyzésem. Amikor olvastam a bizottság válaszait, akkor ebből mi is derül ki? A bizottság elmondja azt, hogy több protektív jellegű intézkedésre van szükségre, stb. stb. Van egy kérdésem mindenhez kapcsolódóan, illetve a korábbi ponthoz kapcsolódóan is. Hogyha a szék eh, nem eh, végez nem jó munkát, illetve a mi szakbizottságunk sem, akkor az Európai bizottság nem tudná az eredményeket ellenőrizni, illetve figyelemmel követni. Azt gondolom, hogy nekik ezt mindenképp meg kell tudni tenni. Természetesen a hatástanulmányt ki kell bővítenünk, elemeznünk kell az előnyöket, a kieső bevételeket, illetve azokat, amelyektől elessük az Európai Unió, illetve meg kell nézni azt, hogy ennek mekkora része veszett el. Viszont vannak olyan tagországok, illetve van egy olyan lista, amely azon országokat tartalmazza, akik preferenciális feltételek mellett exportálnak. És itt is óriási pénzösszegekről van szó. Tehát én nehezen tudom elfogadni a bizottság magyarázatát, szerint csak most készül tanulmány. Én ezt nem értem, hogy miért csak most. Úgy érzem, hogy ezzel túlságosan könnyen kibújnak a felelősségük alól. Egyetértek Stászúrral, illetve az elnökasszonynal. Amikor az Európai Bizottság mentesítéséről lesz majd a vita, úgy igenis ki fogunk térni ezekre a pontokra is. Hiszen itt egy játszmáról van szó. Most azt gondolom, hogy az Európai Bizottság nem teljesíti feladatait, legalábbis nem teljes mértékben szemvevőszék ezekről tájékoztatott bennünket, a bizottsághoz kell, hogy forduljunk, ezek alapján nézzék meg, hogy mit mondott a számvevőszék. Tehát ezt nem söpörhetik le könnyen az asztalról, és természetesen az új bizottság is hamarosan felel majd, és azt gondolom, hogy még tüzetesebben fogjuk figyelme követni a témát. Szender. Szender kolléganőm. Gracias, presidenta. Sí, la verdad es que eh, agradezco al Tribunal de Cuentas. Köszönöm, Ez a jelentés nagyon fontos, nagyon örülünk neki. Tehát az elején valamit nem vettünk figyelembe. Azt gondolom, hogy ha a saját eszközöket összevetjük a teljes költségvetésre, akkor ezek igen alacsonyan szinten mozognak, és fontos biztosítani azt, hogy ezt ne veszítsük el. olyan konténerek miatt, amelyek minden további nélkül megérkezhetnek a kikötőkbe. Ver la envergadura de esos puertos y de los contenedores que entran y cada vez se van ampliando más para darse cuenta que es importante Fontosnak tartjuk azt, hogy elemezzük ezeket a kikötőket, nem lehet mindent úgymond kiszűrni, olyan, mint hogy egy tűt keresnénk a szalmakazalban. vienen acusándose eh, a la, a la Unión Europea el tipo de, de acuerdos que estamos adoptando con Estados miembros por distintas az Európai Unió számos országgal folytatott megbeszélés, számos kritika fogalmazódott meg, és mégis elfogadjuk ezeket a megállapodásokat, ezeket a preferenciális szabályokat, anélkül, hogy értékelnénk, hogy ezeknek mi a hatása például a forrásokra itt vagy ott. illetve hogy a szociális jogok szempontjából milyen hatásai vannak ezeknek a megállapodásoknak. Hiszen itt szegény országokról van szó, fejlődő országokról, és azt szeretnénk, hogyha a helyzet ott javulna. Tehát fontos, hogy itt történjen valami. És a szég is azt mondta, hogy a jogi feltételek sem teljesülnek, tehát mi jogalkotóként igenis felelősséggel tartozunk, természetesen jogunk van a vétóhoz a megállapodások kapcsán, és nagyon fontos ragaszkodnunk ahhoz, hogy a szerződésekben megfelelő megfogalmazások legyenek, legyenek biztosítékok, annak érdekében, hogy az EU pénzügyi érdekeit biztosítsuk. És a mi szakbizottságunk is fontos, hogy foglalkozzon ezzel a témával az elkövetkezendő években. Arra is szeretnék emlékeztetni, ahogy ezt már Stassz úr és szemvevőszék elmondták, hogy az Olaf nagyon fontos, hogy független módon, módon dolgozzon, segítse a munkát, és ne mondjuk három eh, euró után nyomozzon, amit valaki úgymond lenyúlt. Tehát nagyon fontos a globális érdekek védelme, az EU pénzügyi érdekének védelme, ez a kiadásoknál és a bevételeknél is igaz kell, hogy legyen, illetve olyan bevételeknél, amelyek nem kerülnek be a kasszába. Csekélyek a forrásaink, ezek egyre inkább csökkennek. Fontos, hogy ezek megfelelő helyre jussanak el a költségvetésben. Mindenki panaszkodik, mindenkinek pénzre van szüksége a gazdák, a munkavállalók, tehát nagyon fontos, hogy a beérkező pénz stimmeljen. és nagyon fontos, hogy a saját eszközök a szabályoknak megfelelően kerüljenek felhasználásra. A szembevőszék képviselőt kérdezem azt, hogy az egyes függelékben is lesz majd egy olyan tagországi lista, akik többet importáltak, mint terveztek. illetve ezekben az esetekben nagyobb nyerességre tehetnek szert a preferenciális szabályoknak köszönhetően. Tehát ha mondjuk többet kerestek, akkor az Unió veszített ezzel. Tehát meg lehet állapítani azt, hogy az egyensúly a két típusú számadat között helyesen. Tehát amit export eh, támogatásként kapnak, az megfelel. Gyolcs Tamás. Köszönöm a lehetőséget, kedves elnök asszony, <clears throat> tisztelt képviselőtársaim! Megfelelő a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése, hangzik az Európai Számvevőszék külön jelentésének a címe megvallom őszintén, mikor először találkoztam ezzel a e, címmel, akkor azt gondoltam, hogy egy szokásosan dögunalmas anyag fog elénk kerülni, amely dögunalmas e, anyag e, kapcsán majd időt rabló eszmecserét fogunk folytatni arról, hogy miért nem járunk el kellő gondossággal, hogy lehetne a hibákat kijavítani. A cím az dögunalom, a számvőszék külöjelentése egy nagyon értékes munka, és annélkül, hogy túlzásokba szeretnék esni, értékes és érdekes jelentés, úgyhogy én magam is először gratulálni szeretnék a számvevőszéknek, és egyúttal szeretném az elismerésemet kifejezni Stász kollégának, aki ugyancsak egy nagyon értékes munkaanyagot, javaslatot tett le az asztalunkra. Én a külön jelentés három legfontosabb kérdésével szeretnék röviden foglalkozni, amely kérdések egyébként talán egy kivétellel Stász úr előterjesztésének a végkövetkeztetéseiben is megjelennek. Ugye elsőként is azzal a kérdéssel, amivel kollégáim is foglalkoztak, a hatásvizsgálatok, illetve a fenntarthatósági vizsgálatok elmaradása, hiányossága. Ha röviden szeretnénk összefoglalni, akkor az Európai Bizottság két esetben nem végezte el ezeket a vizsgálatokat, egyrészt akkor, amikor kötelező lett volna, másrészt akkor, amikor ugyan nem lett volna kötelező, de mindenféleképpen indokolt lett volna, hogy megalapozott döntéseket hozzanak. Ritkán lát az ember olyan mellékletet, amikor felsorolnak ilyen preferenciális kereskedelmi megállapodásokat, és abból az derül ki, például az egyik táblázatból, hogy 13 ilyen megállapodás esetében összesen hétnél készült vizsgálat, és a hét elkészült, eh, egész pontosan 13-ból hétnél nem készült, a hat elkészült vizsgálat közül ötöt nem megfelelőnek, értékelhetetlennek minősít a eh, számvevőszék. Amiről Stász úr a jelentésében nem szól, én azt fontos kérdésnek tartom, és szeretném most itt az eszmecserénk során felvetni, ki a felelős mindezért. Remélem, hogy a Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának az eszmecseréje az nem az intézményi felelőtlenséget fogja megállapítani. Szomorú dolog, ami történt, reméljük a jövőben már ilyen nem fog történni, de hát Istenem, tényleg csak 242 milliárd eurónyi e, importról, kereskedelmi e, áruértékről van szó. Hát most itt ennek kapcsán valaki hibáztak, nem hoztak megfelelő döntést, fedje jótékony homály a rossz, hibás, szabálytalan döntést hozóknak a személyét. Szerintem van olyan fontos ez a kérdés, hogy a személyi felelősség, ahogy ezt szokták mondani, nem söpörhető a szőnyek eh, alá. Eh, másodikként én úgy látom, hogy nem egy esetben, egyébként nagyon fontos stratégiai, az Európai Unió bővítési célkitűzéseit szolgáló, azt előkészítő eh, kereskedelmi megállapodásokról van szó, ha tetszik, politikai döntés születik, de olyan kérdésben születik, szimbolikus üzenetét tekintve fontos politikai döntés, elég ha csak a balkáni országok esetét ideidézzük, amely fontos, szimbolikus üzenetet hordozó döntések megalapozatlansága magának a csatlakozási folyamatnak árthat, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ha lehet, hát hogy mondjam, maximalizálni vagy megduplázni a veszteséget, itt ebben az esetben erről beszélhetünk. És végül, de nem utolsó sorban, hát erős érdeklődést mutatok a bizottság, az Európai Bizottságnak az álláspontját illetően, a kérdés egészét vizsgálva, illetve különös tekintettel arra, hogy ezeknek a preferenciális kereskedelmi megállapodások által érintett árucikkek, illetve érintett országokból az Unióba érkező import, vagy ezen országok eh, exportja esetében milyen eszközökkel, módszerekkel tudná azt elérni a bizottság, hogy a uniós tagállamok hatóságai megfelelő módon járjanak el a vámkezelés során, és a szükséges, az elérendő importvám bevételek azok valójában befolyjanak a tagállamokhoz, illetve az Európai Unió büdzséjébe. Összefoglalva tehát egy talán kevésbé figyelemfelkeltő cím, de egy nagyon fontos eh, jelentés. Remélem, hogy a bizottság döntése segíteni fog abban, hogy a, hogy a nagyon sok ponttól fenntárt súlyos hiányosságok, azok megszüntet, megszüntethetőek legyenek az előttünk álló időben. Ja, Vielen Dank. Ich möchte Herrn Peter Sendler. Köszönöm szépen. Hans Péter Zendlernek adnám meg a szót a DG Trade részéről, és azt kérem, hogy ne csak az előre elkészített anyagot olvassa fel, hanem válaszolj meg a kérdéseket. Liberácki úr például e, tett föl konkrét kérdéseket, Dolcs kollega is nagyon konkrét kérdéseket tett föl. Ki a felelős például ezt kérdezte. Ezekre a konkrét kérdésekre konkrét válaszokat várunk, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Tomé úrnak és Stász úrnak a munkájukért, a munkadokumentumért és a jelentésért. Az Európai Bizottság és itt több bizottsági szolgálat vesz részt ebben. A DG Trade nagyban, sokban együttműködött a szembevőszékkel az elmúlt években, hogy ennek a jelentésnek az elkészítése megtörténhessen. A kiinduló pont a következő. El kell ismernünk azt, hogy lehet jobban is dolgozni, természetesen tudomásul vesszük az európai a számvevőszéktől jövő ajánlásokat. Persze van egy-kettő, amiben egy kicsit máshova helyeznénk a hangsúlyt, de nagyban egyetértünk. Másrészt itt konkrétan arról van szó, hogy megnézzük azt, hogy miben tudunk most javítani. Azt hisz, gondoljuk, hogy ami az elemzést illeti, ami megtörtént, az kereskedelmi egyezményeket a szembevőszék ellenőrizte, értékelte, és ebből is kiderül, hogy folyamatos javulás láthatunk. Az egyik dolog az az, hogy a kereskedelmi egyezmények egy esetében három szinten van mélyreható elemzés, és azt gondoljuk, hogy 2010 óta, az Európai, tehát ezen Európai Bizottság munkája óta, amióta az elemzés elkészült, átfogó ellenőrzésre került sor gazdasági, szociális és környezetvédelmi területen. Itt nagyon konkrét dolgok kerülnek ebbe bele. Például az esetleg be nem folyó jogos bevételek, stb. Japán, Egyesült Államok esetében, a TTIP egyezmény esetében. Azt gondoljuk tehát, hogy egy folyamatos eljárásra került sor. Nagyon fontos a hatástanulmány, ezt a hatástanulmányt az Európai Bizottság végzi el. A tárgyalások folyamat folyamán. Az európai számvevőszéknek igaza van, akkor, amikor azt mondja, hogy Chile esetében a második ö, ö, hatástanulmányra került sor, az Európai Bizottság nem nyújtotta be ezt a hatástanulmányot csak az után, hogy aláírták a kereskedelmi egyezményt. Nos, nem akarom mentegetni magunkat, de ez a második hatástanulmány volt ebben az esetben az elmúlt évtizedben. A harmadik dolog, ami az értékelésben szerepel, az ex post uh, értékelés, amelyet az Európai Bizottság végez. Ebben az esetben, és ezt a jelentésben is látjuk, és erről ezt tudomásul veszük, hogy itt Csille esetében került nem került sor ex post ellenőrzésre, holott ezt meg kellett volna tenni. Nos, az egyik mm, meg, az egyik magyarázat erre az, hogy mennyi időt venne ez igénybe, és egyes esetekben akár 3-5-7 évig is tarthat, míg a kereskedelmi hatása kimutatható. A konkrét javaslatokra, kérdésekre vonatkozva vonatkozóan a következőket mondanám el. Egy dolog az, hogy persze nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos tudni azt, hogy mennyi az a pénz, amit nem folyik be az európai költségvetésbe azáltal, hogy csökkentjük a vámokat. Emellett tudnunk kell, hogy ezeknek, a, ezeknek az egyezményeknek, kereskedelmi egyezményeknek a hatása az is, hogy több áru érkezik az Európai Unióba, és szolgáltatás, az áru és a szolgáltatás forgalma növekedik, ezzel versenyképesebb az ipar, és ez is bevételt generál tehát az elmaradt vámbevételeket ellensúlyozza a nagyobb forgalom. Aztán felmerült Stász úr részéről az általános preferenciarendszer kérdése. Ez egy egyoldalú preferenciarendszer, amelyet az Európai Unió nyújt fejlődő országoknak és itt különös tekintettel felmerül a kérdés, hogy miért nem ragaszkodtunk ahhoz, hogy az egyoldalú preferencia rendszer minden kedvezményezettje aláírjon bizonyos nemzetközi egyezményeket, munkajogi, illetve környezetvédelmi egyezményeket. Nos, ahogy ezt a rendszert kidolgoztuk, és ahogy ez beindult 2014-ben, ez két részből áll. Egyrészt az általános preferenciarendszer, ezeket egyoldalúan nyújtjuk a VTO keretén belül, és ez a keret rendkívül nehézé tenni számukra az, hogy szigorú feltételeket alkalmazzunk a fejlődő országokkal szemben mindazonáltal lehetővé teszi azt, hogy bizonyos fejlődő ország típusok számára speciális ösztönzőket nyújtsunk. 12 országgal kötöttünk ilyen további kedvezményeket tartalmazó egyezményt, és ezek a nemzetközi munkajogi és környezetvédelmi egyezményeket aláírták. Ez tehát egy olyan program, amelyet az Európai Bizottság dolgozott ki. Ezen kérdésekkel kapcsolatban felmerült még a munka, az Európai Bizottság munkájának minőségének az ellenőrzése, Hát keményen dolgozunk, e, és együttműködünk az Eurostattal. Új e, munka e, megállapodást dolgoztunk ki, egy Memorandum of Understanding-et is aláírtunk. És aktualizáljuk azokat az adatokat, amelyekre már utaltak, hogy ezek elavultak lennének. Tehát ebben is nagy munka folyik. Azt hiszem, elnök asszony, ezek voltak a legfontosabb pontok, amelyekkel kapcsolatban válaszolni tudok. Ami a többi megjegyzést illeti, az ellenőrzésekre vonatkozóan, és az ellenőrzések kezelésével kapcsolatban, és arra vonatkozóan, hogy hogy állunk az egyes tagállamokban. Hát itt ezekkel kapcsolatban egyeztetünk a kollégákkal, és írásbeli választ fogunk adni, hogy, és a kollégámnak pedig esetleg, hogyha elnök azt, hogy megengedi, átadnám a szót. Köszönöm szépen. Talán kapunk néhány egyéb kiegészítő információt, úgyhogy meg is adnám a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a Költségvetési Digitől érkeztem az Európai Bizottságtól, és, és a számvevőszék jelentését üdvözlöm. A 63-as bekezdése kapcsolatban, az 1.1.1-es ponttal kapcsolatban van egy megjegyzésünk, mely szerint a bevételeket nem tudjuk beszedni megfelelően, itt kockázatok merülnek fel, mert a vám vámbeszedés esetében hiányosságok vannak benne, és itt 655 millió euróról beszél az Európai Számvevőszék. Három tagállamhoz írt levelében azonban 1 millió euróról beszél. Az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a számbevőszék túloz ennek a hiánynak a megbecsülésében. Annak érdekében, hogy megfelelő adatokat tudjunk adni, ehhez meg kell nézni a vám dokumentumokat az import időpontjában, azonban az import időpontjában a kísérő dokumentumok kat csak a tagállamok vámhivataléba kellett benyújtani az import nyilatkozattal eh, együtt, akkor, hogyha ezek a tagállamok ezt kérik. A eh, kísérő dokumentumokat eh, négy évig kell megőrizniük a az érintett feleknek. Nem lehet száz százalékig ellenőrizni ezeket a számokat és a kockázat elemzés alapján kell az ellenőrzéseket elvégezni. A, lehet, hogy az, a, a dokumentumok benyújtása e, a számvevőszékhez, ahhoz a felvetéshez vezet, hogy ezeket e, nem nyújtották be, e, de ez nem jelenti azt, hogy nem álltak rendelkezésre ezek, az a, ezek a dokumentumok. A potenciális hiány vagy veszteség 91%-a eh, egy tagállamhoz kötődik, és eh, itt a eh, dokumentumok rendelkezésre állásának az időpont, időtartama nagyon rövid. A dokumentumok megszerzése vagy bekérése ezen idő alatt lehetséges. Tehát a számvevőszék által felvetett ö, hiányok csak akkor állapítotok meg pontosan, hogyha a DJ Budget végleges ö, ö, elemzése megtörténik. ...176 millió euróról beszél a számvevőszék, a Franciaország esetében a follow-upot folytatja a az Európai Bizottság, és kb. 1000 eurós hiányról számolhat be eddig az Európai Bizottság az ellenőrzései alapján. Az arra vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan végzik az ellenőrzést, és az Európai Bizottság hogyan tájékozódik erről. Az évente ellenőrzi a DG Budget a tagállamokat és a vámellenőrzés különböző aspektusait. 2009 óta az Európai Bizottság éves ellenőrzési inspekciói a vám ellenőrzés különböző aspektusaira vonatkoznak, és tematikus jelentéseket készített az Európai Bizottság ezen ellenőrzések alapján, és ezeket benyújtotta a tagállamoknak a saját forrásra von, kapcsolatos tanácsadó bizottság keretén belül. Az Európai Bizottság 21 tagállamban ellenőrzött ellenőrzéseket folytatott, és nem mutatott nagyobb eltéréseket. Ezzel rátérnék a 12-es munkaanyag ajánlásaira, hogy a tagállamok e, e, javítsák a kockázat elemzési rendszerék hatékonyságát, annak érdekében, hogy csökkentsék az európai költségvetés e, az, hogy költségvetésnek hiányt okozzanak. Az elmúlt években elvégzett ellenőrzéseink a vám ellenőrzési stratégiákra vonatkoznak, például 2009-ben a tagállami vám ellenőrzési stratégiát ellenőriztük. 2012-ben a tranzitot eh, ellenőriztük, és ezen ellenőrzésekről eh, részletes információkat nyújtottunk be. A saját forrással foglalkozó eh, tanácsadó bizottságnak, illetve a Vámpolitikai Ellenőrzési Bizottságnak. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy a tagállamok ezt a vám stratégiai rendszerüket javítják-e. A, a 17-es ajánlásra vonatkozóan a munka dokumentumból az kereskedelmi egyezményekben meglévő elővigyázatossági intézkedésekkel kapcsolatban ad administratív tehát igaz, igazgatási klauzulának a, a bevételét javasoljuk ezen kereskedelmi egyezményekbe. és a pénzügyi felelősség pedig a tagállami importőröknél merül fel. Ami a 18-as pontot illeti, a munkadokumentum 18-as ajánlását. Most éppen a tagállamok vizsgáljuk azt azokat a megállapításokat, amelyeket a számvevőszék tett a tagállamokban felmerülő hiányokkal kapcsolatban, vagy veszteségekkel kapcsolatban, és a 2010-2014-es időszakra vonatkozik ez és a visszautalásokra, és az Európai Számvevőszék utalt a jelentésében ezekre a visszakövetelésekre. Köszönöm szépen, mondja az elnök, szeretnénk megkapni ezt a, az anyagot, és a számvevőszék is kapja meg ezt, mert szeretnénk, hogyha a számvevőszék ezeket a pontokat megvizsgálná. Ez az egész ennek az egész ügynek a komplexitása és összetett volta egy kis, kis kihívás számunkra, úgyhogy jó lenne, hogyha a számvevőszék ezt kommentárral látná el. Ez kicsit új volt mindez számunkra. Köszönöm szépen, az adó DJ-nek adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, hogy reagálhatok a függazgatóság nevében, az adógyi függazgatóság nevében az elhangzottakra. Nos, el kell, hogy mondjam, hogy a szemőszék előttünk fekvő jelentése nagyon hasznos volt számunkra, és igazából rendszerbe foglalta ezt az egész kérdést. A VEM ügyi szakbizottság, vagy Vámkodex szakbizottság eh, származással foglalkozó albizottságában eh, a tagállamokkal egyeztetünk, és például az úgynevezett kockázati profil, amely számunkra nagyon fontos, ez ügyben is tudunk eh, informális, informális szinten, akár napi szinten is egyeztetni a tagállamokkal. Tehát köszönhetően a szemövőszék ajánlásainak. Rendszerbe foglaljuk az eddigi gyakorlatot, és ez a szisztematizálás remélhetőleg az unió szintjén is működőképesebbé teszi majd ezt a kockázati profilt, a risk profile dolgot, illetve tagállami szinten is adott esetben meg tudnak majd állapítani, vagy, vagy figyelmeztetést tudnak küldeni akár az alapnak is. Nos, biztosíthatom önöket arról, hogy ezt alapból követjük ezt a kérdést. A számvőszék utalt ezen kívül az adatgyűjtésre, hogy a tagállamoktól hogyan gyűjtjük be az adatokat. Nos, ezügyben elmondhatom, hogy a számvőszéknek valóban igaza volt, nem eléggé operatívat gyűjtöttük az adatokat, tassosan túlságosan is részletes adatokat gyűjtöttünk, éppen ezért egy új eszközön dolgozunk, amely a bizottság és a tagállamok között azt segíti majd, hogy a kedvezményezett vagy partnerországok között, hiszen sokszor egy oldalú kedvezményekről van szó, tehát be tudjuk azonosítani azokat a partnerországokat, amelyek hosszabb távon is problémát jelenthetnek ez ügyben, ahol megfelelő intézkedéssel kell javítanunk az adott partnerország ezirányú tevékenységén. A régi cselekvési terv, illetve a szoros monitoring rendszer segítségével beazonosították Indonézia, Fülöp-szigetek és a Szesel-szigetek volt az, akik megkapták ezt a kérdőívet tőlünk, amelyben egy-két keresetlen kérdést intéztünk irányukba, és amely alapján azt hiszem elmondhatjuk, hogy meghozták, meghozta a felépésünk a várta gyümölcset. Szeretnék egyúttal köszöntet mondani a szemvőszéknek, amiért támogatott bennünket azon erőfeszítéseinkben, amelyek azt célozták, hogy az ön, az önellenőrzés vagy ön tanúsítás rendszerét segítsük bevezetni. Ez az jelenti, hogy így javítható a saját források beszedése, ugye ezt tudjuk, hogy az unió számára fontos forrás a vámügyekből, a vámból befolyó pénzek. Az öntanúsítvány rendszerével a regisztrált exportőrök egy általános kedvezményrendszerben, preferenciarendszerben jobban be tudnak épülni, nagyobb mértékben tudják ennek az előnyét évezni. A gazdasági szereplők öntanúsítási rendszere sokat segíthet mindkét oldalon, a, és a szabadkereskedelmi megállapodások országokat, amelyik országokkal szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttünk, nos azokkal próbáljuk ezt az öntanúsítvány rendszert is minél hamarabban, hamarabb bevezetni. Ez tehát a felépésünk egy területe, még egyszer mondom, nem óriási újdonságokról van szó, hanem az eddigi fellépésünk egy, egy egységesebb rendszerbe foglalásra teszi lehetővé ez az audit. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a magyarázatokat. A számövőszéknek szeretném még egyszer megadni a szót. Muguca úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bocsánat, elvettem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet eh, mondani az Európai Bizottságnak. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy a kollektív intézkedéseket jól látni, tehát ezeket már a gyakorlatban is átültetik ezeket a jelentés ajánlásokat. Ma délután is megemlítettük, hogy múlt augusztusban egy ajánlást adtunk ki erre vonatkozóan. A 2014-es év során fogjuk felülvizsgálni a kereskedelmi, eh, kedvezményes kereskedelmi elvárásban részesülő országokra vonatkozó szabályokat. Eh, a statisztikai adatforrások tekintetében pedig az Eurostattal is együttműködünk. Ez ügyben, ha megengedik, akkor most tisztáznék egy-két olyan dolgot, amelyre megpróbáltunk kitérni a külön jelentésben, illetve az önök kérdéseire is, eh, feltett kérdéseire is reagálnék. Talán kezdjük a hatástanulmányra vonatkozó, tehát a fenntarthatósági hatástanulmányra vonatkozó kérdéssel. Nagyon fontosnak tartom, hogy mielőtt jogszabályt fogadnánk el, vagy szakpolitikai döntést hoznánk, előtte a, a tárgyalóknak, a döntéshozóknak nagyon is tisztában kell lenniük azzal, hogy a döntésük milyen gazdasági következményekkel járhat. Az érintettek általában, a közvélemény, a szakpolitaformálók, a döntéshozók ugyanis csak ezen információ birtokában tudnak megfelelő körültekintő döntést hozni. Here is a check the, the assessment of a preferential trade a kedvezményes kereskedelmi elbánás elvének a keretében az számvevőszék különjelentésében bizonyos normákat fejtetett le. 2012 per 3-as különbözőményről beszélek. A hatástanulmánynak beszélnek-e a költségekről, a kihatásról vagy az előnyökről, arról, hogy kit érinthet egy ilyen döntés, hogyan, miként, itt mennyiségi, minőségi szempontból is elemezni kell ezt, pénzben is ki kell fejezni. Ezt persze a megbízható adatokon alapuló robosztus módszertannal kell jutni ilyen következtetésekre. A fenntarthatósági hatástanulmány esetében itt nyilván egy az idő szempontot is figyelembe kell venni. Éppen ezért tehát 30 kilenc kereskedelmi megállapodást auditáltunk, ennyi volt ugyanis érvényben az adott pillanatban. A folyamatban lévő tárgyalásokból pedig egy, egy reprezentatív mintavétellel választottunk néhányat figyelme véve, hogy meddig tartatnak a tárgyalások a preferenciális kereskedelmi megállapodás tekintetében, illetve a, a földrajzi lefedettségből is egy reprezentatív mintát vettünk. Kanada, Mercosur, Marokko, India és az általános rendszer, amely 2014-ben lép életbe. Az audit elvégzése Nek pillanatában nem voltunk abban a helyzetben, hogy a TTIP-et, tehát a transatlanti kereskedelmi partnerséget is bevonjuk az audit hatája alá. A fenntarthatósági hatástanulmány sem volt akkor még igazából szempont. Ha jól tudom, akkor ez majd később fog benyújtásra kerülni. Éppen ezért mi csak a 2010-es elveink alapján tudtuk azt vizsgálni, hogy ezek a fontos eszközök, amit ugye a hatá fenntarthatósági hatástalmány is jelent, ezek eh, valóban mennyire hasznosak. Nos, az audit második felére áttérve elmondhatom, hogy tanulmányoztuk a kereskedelmi megállapodások eh, valóban gyakorlati végrehajtását, hogyan érvényesülnek ezek. A bizottság szintjén az illetékes főigazgatóság eh, gal, a tagállami vám szervekkel is egyeztettünk, illetve természetesen a partnerországok illetékes szerveivel. Nos, ezügyben figye, különbséget kell tenni a között, hogy az Európai Unió mennyi bevételtől esik el a kereskedelmi megállapodásnak köszönhetően. Hogy igazából mit ad fel az Európai Unió, mit veszít, ezt is mindenképpen számszerűsíteni kell, Ugyanakkor ettől egy nagyon eltérő kérdés az, hogy, hogy pontosan mennyi jövedelmet nem szed be az Európai Unió. Mire gondolok itt? Nos, arra, amely, amelyet be kellene fizetni, de valamiért nem lehet beszedni. Tanulmányunk ezzel is foglalkozik azzal, hogy a tagállami vámszervek gyakorlati működése hogyan viszonyul a kereskedelmi megállapodásokhoz. Mit is tettünk itt ez, ez ügyben? Nos, azt vizsgáltuk, hogy az ellenőrzési mechanizmusok mennyire hatékonyak. Öt tagállamot világítottunk át, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, és az Egyesült Királyság tartoztak ide. Ez az öt tagállam, amely 2014-ben a legnagyobb volumenű, volumenben, 2010-ben, bocsánat, javítja magát az előadó, a legnagyobb volumenben importált a kedvezményes kereskedelmi elvárás alá eső termékeket. Elnök közbeszól. Azt hiszem, kedves uram, nem kell az egész jelentést most felolvasnia. Nem, nem, elnök asszony, nem terveztem ezt, inkább azzal folytatnám, hogy a 63-as bekezdéssel kapcsolatban pontosan mit is mondtunk. Nos, ez roppant relevánsnak tűnik, hiszen azt vizsgáltuk, hogy 60 import mintában, 2009-es évről beszélünk, a különböző vonatkozó szabályokat milyen mértékben tartották be. Nos, azt láttuk, hogy például 38%-ában az auditált brit importoknak, illetve a német auditált importok 10%-ában, 11%-ában az eseteknek Franciaországban 2009-ben hibát találtunk. Ezt megfelelően extrapolálva ezek a hibák, ahogy azt az 51-es lábjegyzetben is említjük, az Egyesült Királyság esetben 300 12 millió eurónyi veszteségről beszélhetünk, 167 millió euróról Németország esetében, és 176 millió euróról Franciaország esetében. Tehát ezek a valószínűsíthető adatok. Azt az extrapolálási rendszert használtuk, amelyet mindig is szokott a számvőszék, de itt most nem a konkrét összegek a fontosak igazából. Ami igazán fontos ebből az, hogy a 60-as mintavétel elég volt és reprezentatív volt ahhoz, hogy 95%-os biztonsággal állapítsunk meg következtetéseket, és ebből kikövetkeztessük, hogy 650 milliós bevételtől esett egy az Európai Unió költségvetése, ami összesen 6%-át adná az öt adott és vizsgált ország esetében a kedvezményes kereskedő megállapodások alá eső termékek importjából. A eljárás során, 2009-es évről van ugye szó, arra vonatkozó dokumentációt, bizonyítékot kértünk a számövőszék számára benyújtani, amely igazolni tudja a gyanunkat. Az importőrök kötelesek négy évig megőrizni az erre vonatkozó dokumentációt, és az audit maga a harmadik évben kezdődött, a az adott, az érintett évet követő harmadik évben kezdtük, az elnök ismét megszakítja. Sajnálom, de hát szorít, nagyon szorít minket az idő. Igen, asszony, elnök asszony, de hát nagyon fontos tisztázni. Igen, de hát a Költségvetési Bizottságot is meghívtuk, tehát mindenképpen szeretnénk visszatérni erre a kérdésre. A, a, a, ez, ez igazából nekünk írásban hasznosabb vagy fontosabb, de hát még két külön jelentésről is beszélnünk kell having expressed my appreciation to, to, to the Commission, az, az Európai Bizottság képviselője eh, több olyan állítást is tett, amely tényszerűen sem volt eh, helyes. That we can work uh, with, your comments. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi is megértsük azt, hogy mi is a lényege a jelentésnek. Köszönöm szépen, Várt, lezárnád a vitát. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Azt gondolom, hogy ez rendkívül érdekes vita volt. A bizottság szolgálatainak felszólása nagyon értékes volt. Ezt majd a szövegben is írásban megpróbálom tükröztetni. Fontosak az írásbeli vélemények is. És az egyik végkövetkeztetés minden bizonyal az, hogy ezt a munkadokumentumot, jelentést alapjául használjuk az Intával folytatott együttműködésnek is, hiszen a jövőbeni tárgyalások szempontjából könnyebb lesz majd ezeket a nagyon hasznos tanulságokat levonni a múltból. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést, hogy egy kicsit eh, határozottan kellett, hogy fellépjek. Mindenkinek köszönöm szépen a jelenlétet. Biztosak lehetnek abban, hogy ezt az eszmecserét még folytatni fogjuk. A hetes napi rendi pont a következő. Külön jelentés a live programról. Eh, Tomás Zedowski a jelentéstevő, és a számbevőszék képviseletében Jan Kinst úr van most jelen. Parancsoljon Kinst úr, öné a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy bemutathatom a külön jelentés végkövetkeztetéseit a live programmal kapcsolatban. Először is gratulálni szeretnék Zdehovszki úrnak, ő kitűnő munkadokumentumot készített elő. Megpróbálok rövid lenni, még rövidebb, mint ahogy azt eredetileg terveztem. Az EU környezetvédelmi kiadásai számos aspektusból adódnak össze. 2,1 milliárd eurónyi tesz ki a LIFE, tehát ez 1,5%-a pusztán a környezeti kiadásoknak a költségvetésben eredetileg, ez a jó gyakorlatok cserének helye volna, illetve az EU környezetvédelmi politikáját hivatott felgyorsítani, katalizátor szerepet betölteni. A környezeti projektek e, attól függenek, hogy e, mennyire tudják betölteni a katalizátor szerepet. A program nem működött hatékonyan, azért, mert nem került megfelelően kialakítása, illetve megvalósítása. Ami a kialakítást illeti, túl sok célja volt a live programnak, limitáltak voltak a források, 12 politikai területet átölően fog finanszírozott projekteket a live különböző témákban, és ez elkerülhetetlenül azt eredményezte, hogy nagyon fontos lett volna az EU környezetvédelmi politikáját erősíteni ezekkel, amely az átfogó cél. A korlátozott költségvetések nemzeti allokációra osztódtak tagországok részéről, az volt a cél, hogy arányosan történjen a projektek elosztása tagországok között, ez pedig azt jelenti, hogy a, ugyanabban a tagországban is konkurálhatnak egymással a projektek, de ez nem igaz más tagországokkal szemben. A mutatók alapján rendszeresen levonjuk a különböző következtetéseket, Természetesen ennek időbeli korlátai is vannak, létezik egy középtávú értékelés, de ez pusztán 5 évvel a projekt indítása után hozzáférhető. Tehát ezek a kialakításbeli hiányosságok jellemzik a programot, és éppen ezért már az elejétől fogva hatással voltak a teljesítő képességére. Tehát a megvalósítással kapcsolatos programok a leg súlyosabbak, a projekteket nem mindig választották ki megfelelően a bizottság, mi bizonyos aspektusokat nélkülözhetetlenek ítélünk meg a LIFE program esetében, például az innovatív jelleget, a minőséget, illetve a multiplikátor hatást is nagyon fontosnak tarjuk. A LIFE program egyik kulcsfontosságú célja az volt, hogy katalizátorként működjön a politikák, a környezeti politikák kialakításában. A mi jelentésünk azt mutatja, hogy nagyon súlyos hiányosságok vannak, és e, még akkor is, hogyha voltak pozitív e, célkitűzések, nem tudott katalizátort szerepet betölteni a LIFE program a kis projektek esetében. A számvevőszék az utolsó részében a jelentésnek megfogalmazott bizonyos ajánlásokat annak érdekében, hogy a környezeti összetevőt javítsuk. Nagyon örülök annak, hogy az új LIFE program, az új programozási időszakra nézve számos előrelépést tesz, például a nemzeti allokációk szerepét a projektek kiválasztásában ez csökken, úgy érezzük, hogy a projektek kiválasztása EU-s szinten megfelelőbb. Nagyon fontosnak találhatjuk az előzetes értékelést, hiszen ez nélkülözhetetlen a projektek kiválasztásához. Véleményünk szerint túl sok prioritást ötvöz a LIFE program, éppen ezért nem tud megfelelően hozzájárulni a politikák kialakításához. Arra bátorítom a bizottságot, hogy javítsa a monitoring folyamatot, mind az exposzte értékeléseknél, mind pedig az egyéb értékeléseknél. Köszönöm szépen az együttműködést a számvevőszékkel. A jelentéstövő kap most szólt, ez Dehovszki úr. Pani předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Először is szeretnék köszönetet mondani eh, Jankinsnek a kiváló munkáért. Pontosan így kellene dolgozniuk az auditoroknak. És szeretnék köszönetet mondani emellett eh, azért is, hogy elmagyarázta nekünk, hogy eh, hogyan működik a LIFE és ennek a és az egész környezetvédelmi aspektust. megvizsgálva részleteiben ezt a jelentést, szerettem volna megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy az európai alapokat megfelelően használták-e, használták-e fel. Megfelelő döntések születtek, születtek -e ezen a területen. Itt a költségvetés egyes soraira koncentráltam, és megvizsgáltam az európai pénz felhasználásának a hatékonyságát, ami nagyon fontos. Ezért egyetértek a számvevőszék következtetéseivel. Azzal is egyetértek, hogy a program a 2007-től 2013-ig tartó program nem volt eléggé hatékony. Nem volt megfelelően felépítve ez a program, nem jól tervezték ezt meg, és nem is jól hajtották végre. Öt pontban foglalnám ezt össze. Ez a program eredetileg katalizátor hatás kellene, hogy játszon, de ez a kezdetektől fogva már kudarcra volt ítélve. Túl nagy volt az ambíció. Épp ezért szeretném, hogyha az Európai Bizottság meghatározza bizonyos konkrét célokat, és célokat határozna meg, amelyeket mérni lehet, és ezek alapján eldönteni, hogy ezeket érdemes-e finanszírozni, vagy nem. Másodszor hangsúlyozom azt, hogy a LIFE programnak specifikus, konkrét céljai kell, hogy, hogy legyenek, amelyeket el amelyek elérhetők kellene, hogy legyenek hét konkrét célkitűzési területen. Az egyes projektek pedig nem, hogy, nem szabad, hogy izoláltak legyenek egymástól. Ezek határokon átnyúló programok kell, hogy legyenek, és a fenntartáshoz való hozzájárulásuk mérhető kell, hogy legyen. Ez nagyon fontos, az eredmény, és az eredmény is mérhető kell, hogy legyen. Harmadik pont, ahogy Kincs Túr is mondta, ami a nemzeti kifizetéseket illeti. Nemzeti szinten projektekre fizetnek a, tagállamok, a tagállamoknak, projektekre fizet a bizottság, és itt bizonyos diszkrimináció van lehetőség. Igen, a földrajzi egyensúlyt meg kell tartani, de mégis a legjobb projekteket kell finanszírozni. A négyes pont külön figyelmet kell fordítani minden egyes projektre. Kérdés, hogy ennek a projektnek az eredményeit lehet-e terjeszteni, ezt meg lehet-e ismételni. Az, az Európai Bizottságnak ennek megfelelő azonosítókat kellene kidolgoznia. És nem akarom azt az érvet hallani a bizottság részéről, hogy ez túl sokba kerülni. Ne, kerülne. Ez nem igaz. Én elég tapasztalatot gyűjtöttem a magángazdaságba, és a magángazdaság így, így működik már évek óta. Azt kell mondanom, hogy a programmenedzsment menedzsment eszközöket, amelyeket az Európai Bizottság alkalmaz, javítani kell. Nem szabad a kiválasztási folyamat alatt eltekinteni az átláthatóságtól. Világos programokat, eljárásokat kell kidolgozni a projektek kiválasztására, és a projekt monitoringot is be kell vezetni, amely megmutatja, hogy a programok fenntarthatóak-e. Ez röviden, amit mondhatok, a témával kapcsolatban. Természetesen várom az önök megjegyzéseit, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Piper úr, két szót, tessék. Köszönöm szépen, lenne egy kérdésem a számbevőszékhez. Ezek az elemzések, amelyeket a jelentéstövünk is megerősített, nagyon hasznosak. A kérdésem azonban más ra vonatkozik, és kérdezném, hogy a számvevőszék valaha is megvizsgálta -e ezt, vagy nem, mégpedig a következőkről van szó. Ami a LIFE program környezetvédelmi kiadásait illeti, ezeknek hány százaléka jut el az NGO-khoz? Ezt lehet-e számokba önteni, és hogy remélem, hogy lehet, elvileg lehet, és az NGO-knak szánt kifizetések hány százaléka e, jut e, politikai ideológiai munkára, és nem környezetvédelmi munkára. Tehát politikai ideológiai munkára, e, ahelyett, és, és mennyi környezet, konkrét környezetvédelmi munkára. És akkor látnánk azt, hogy hány millió euróval támogatjuk az NGO-k lobby eh, tevékenységét olyan NGO-két, amelyek részben az Európai Parlament eh, ellenes eh, lobby munkát folytatnak. Emlékszem egy szavazásra a LIFE témában, a Környezetvédelmi Szakbizottságban, és ott beírtuk a törvényi e-, elvárásokba, hogy igen, föl lehet használni a pénzeket NGO-k számára, de csak nagyon konkrét kismértékben politikai ideológiai kérdésre. Köszönöm, mondja az elnök, ez nagyon fontos kérdés az Európai Bizottság részére. Jávor úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársak! Először is én is szeretném megköszönni a számövőszék munkáját, egy nagyon alapos és átfogó jelentést tettek le az asztalra, aminek talán annyi hiányosságát meg lehet említeni, hogy gyakorlatilag kizárólag a régi tagállamokra, a központi országokra koncentrál, és ennek a jelentésnek a fókuszán kívül maradtak a közép-kelet-európai új tagállamok, miközben a LIFE projektek nem elhanyagolható része ezekben a tagállamokban került megvalósítása Érdekes lett volna látni, hogy a közép-kelet-európai országok esetében hogyan zajlott a LIFE projekteknek a kezelése, menedzselése. Összességében eh, egyet eh, tudunk érteni a eh, számövőszék következtetéseivel, hogy a LIFE projektnek a prioritásai nagyon széttartóak, és ennél fogva a relatíve kevés rendelkezés álló forrás miatt nem tud egy egységes és határozott irányban lökést adni a fenntarthatóságnak Európában, nem valósulnak meg azok a célok, amelyek a LIFE projektnek az eredeti célkitűzései lennének, a multiplikátor hatás, a katalizátor hatás, ezek nem igazol, igazolódnak vissza és ugyancsak egyetértünk azzal, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a projektek odaítélése mellett a projektek monitorozásának hogyan kerülnek kivitelezésre ezek a projektek, milyen hatékonysággal valósulnak meg, rendelkezésre állnak-e olyan indikátorok, amelyekkel a környezeti fenntarthatósági hatásukat megfelelőképpen tudjuk mérni. Én azt gondolom ez a kulcskérdés, és nem az, hogy NGO-k vagy nem NGO-k milyen lobby munkára eh, használják fel ezeket a forrásokat, hanem az, hogy vajon hozzájárulunk-e ezekkel a projektekkel hatékonyan a szűk források felhasználásával a fenntarthatóság kialakításához, avagy sem. E tekintetben egyébként érdekes lenne azt is látni, hogy a, mondjuk az NGO szektor és az állami szektor esetében milyen hatékonysággal hasznosulnak ezek a pénzek, melyik területen milyen eredményeket érnek el a live programban résztvevő szervezetek. A raportőr által elkészített javaslatokkal is alapvetően egyetértünk, talán egy-két ponton kisebb módosításokat javasolnánk. Szerepel az anyagban az, hogy a prioritásokat összevonva egy-egy projektnek több prioritást, több területet kéne érintenie. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül szükséges mondjuk a levegő minőségi vagy a talaj védelemre vonatkozó projekteket összetolni, viszont abban egyetértek, hogy mindenképpen szükséges lenne a stratégiai megközelítés, illetve az innováció szempontját valamennyi projektnél figyelembe venni, ezeket nem elkülönült célként kezelni, hanem minden projekt esetében ezeket e, figyelembe e, venni. És végezetül e, javasolnánk megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az egyes projektek tapasztalatai, a jó tapasztalatok, a jó gyakorlatoknak az átültetését más területekre, más tagországokba hogyan lehet segíteni ha egy-egy eh, LIFE által finanszírozott program sikeresnek bizonyul, akkor hogyan tud maga a LIFE hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a sikeres programok a multiplikátor hatás révén, katalizátor hatás révén hozzájáruljanak ahhoz, hogy hasonló programok más tagállamokban, más területeken ugyancsak eh, meg tudjanak eh, valósulni, és ennek is részét kéne képeznie az egész, az egyes projektek teljes körüllemzésének, tehát nem csak a elindítás, megnyitvatása és a befejezése, hanem az, hogy hogyan lehet ezeket más területeken ugyancsak hasznosítani. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Bitte Köszönöm. Még van egy további külön jelentésünk, ezt ne felejtsék el, kérem a kollégákat, így ezt kapszol. Jó, la verdad es que... Um... Köszönöm. Az, az igazság, a Piper úr által elmondottakkal alapvetően egyetértek, de ehhez valamiféle bizonyítékra is szükség lenne. A LIFE projekteket tényleg a környezetvédelem keretén belül kell értékelni az én választókörzetemben például az iparosítás hatását környezetvédelmi projektekkel tudták enyhíteni. Tehát igazából valójában nem, nem látom azt, hogy ennek a programnak meg lenne e, ez a fajta célja. Ugyanakkor segíthetnek nekünk a bizonyos környezetvédő szervezetek abban, hogy ilyen projekteket beazonosítsunk, de hogyha a live program nem tudna finanszírozni bizonyos fajta tevékenységet, fellépéseket, akkor bizony előfordulhat az, hogy az, hogy az, ezeknek a környezetvédő civil szervezeteknek a segítség nélkül bizonyos célokat egész egyszerűen nem tudnánk eh, elérni. Nem minden civil szervezetet kell szeretnünk, de hát a civil szervezetekkel együttműködünk például a, kereskede, a közlekedés terén is, ugyanúgy, mint ahogy a szakszervezetekkel, eh, vagy a, vagy a, a különböző transporter cégekkel is együttműködünk. Ha célunk közös, miért ne működnénk velük együtt? Szerintem a live programot éppen ezért kritizálni nem per. Ezért a számvőszéket arról kellene inkább fogadnunk, hogy a fenntarthatóság hogyan alakul, hiszen jó néhány projekt a tagállamok válláról veszi le a munkát, veszi le a felelősséget, pedig gyakran a tagállamok munkája, felelőssége lenne, hogy ezért a munkát e, elvégezzék, ezt a feladatot ellássák. Jó lenne, hogyha a life pénzeket nem lehetne arra felhasználni, hogy a tagállamok másra tolják át ezt a munkát, ezt a felelősséget. Ezért a számvőszéktől azt kérdem, hogy hogyan tudják, tudjuk garantálni a projektek fenntarthatóságát, illetve aggályok, eme, e, aggályok merültek fel a, a földrajzi lefedettség tekintetében is, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek iparosítás, e, iparosodottabbak, mások kevésbé, pontosan mi az Európai Bizottság megközelítése a földhöz lefedettséget illetően? Herr Wimarta, Sie haben das Wort, danke. Oui, bonjour, Madame la Présidente, bonjour à tous. Merci. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek a, a lehetőséget. Az Európai Bizottság természetesen csak üdvözölni tudja a számövőszék munkáját ez esetben is amely azt célozza, hogy az Európai Bizottság a LIFE program végrehajtásán javítson. Úgy érzem, hogy Zdechovszki úr munkája is segíti eh, a, a mi feladatunkat. Egy új Life programról folynak a tárgyalások. Egy intézmény eh, közi tárgyalási folyamat eh, keretében, tehát a többéves, pénz, a többéves munka program első időszak után ez lejár majd, ez véget ér majd. Ugyanakkor ez alatt most már meghatározásra kerültek azok a konkrét célok, amelyeket el kell érni. Mondhatom azt, hogy a, a számvevőszék bizonyos ajánlásait így már kispipálhatjuk. Más ajánlások például az, hogy a Life inkább katalizátor szerepet játszon. Nos, a tagállamokban gyakran támadják a környezetvédelmet, főként most a válságos idegben, amikor szorít a, a helyzet. Persze a környezetvédelmi szakpolitikánkat támogatni kell ennek eszköze, például a LIFE program, sőt, ilyen szempontból javítani kell a, a helyzeten, hiszen az új jogalap, az innovatív jogalap lehetővé teszi, hogy az integrált projektek keretében a környezetvédelmi politikát beépítsük más szakpolitikákba, illetve egy új pillér is megjelent, amely leginkább a szakpolitika gyakorlatba történő átültetését célozza. Fontos, hogy megismerhető projekteket, mások által átvehető ötleteket támogassunk a LIFE keretében. Nos, az új LIFE program lehetővé teszi, hogy megadjuk a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy pontosan ilyen pályázatokat nyújtsanak be. A harmadik új elem pedig, hogy az új program keretében különösen odafigyelünk a nyomon követhetőségre. Éppen ezért alapvetően ez a replikabilitás, tehát ez a megismételhetőség, lásolhatóság, ez különösen hangsúlyosan jelenik meg az új programban, így tehát félig meddig ezt is kipipálhatjuk a számőszög ajánlásai közül, ami pedig a hatékonysági jelzőszámokat illeti, Nos, itt a, a félidős felülvizsgálatot tudom felhozni. Az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi ezt a úgynevezett félides felvizsgáltatot, felvizsgálatot amely 2017-ben jön majd el, és, és pontosan azt vizsgálja, hogy hogy alakul, hogyan teljesít a LIFE program, és ennek tükrében megfelelő módosításokat tudunk majd eszközölni a 2020-as évig hátralevő években. Köszönöm. Igen, nagyon ügyesen kikerült a civil szervezetekre vonatkozó kérdésünket. Elnök asszony. Annyit mondhatok, hogy már a kezdetettől fogva több mint húsz éve egy kevés részét a Pro program pont ilyen célokra fordítja egy éves munkaprogramot nyújtanak be a civil szervezetek, amelyet az Európai Bizottság értékel a kiválasztás során, az ebirálás során, és a, a működés költségek akár 60%-át is támogatja, de ez 9 millió ez a része a költségvetésnek a 300 korábban kb. 300 milliós teljes költségvetési keretből, tehát még egyszer mondom, ez működési költségeket nem konkrét projekteket a civil szervezetek esetében. Az Európai Bizottságon kívül vannak más intézmények, ezek a civil szervezetek de mindösszesen 30-35 civil szervezetet tudunk évente támogatni, de hát egy adott költségvetésből ennyi a lehetőségünk. Köszönöm szépen, Kinsztúr parancsoljon. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Kiegészíteném a civil szervezetekre vonatkozó kérdést. A civil szervezetek nem a tipikus kedvezményezettjé a live programoknak, hiszen itt olyan projektekről van szó, amelyek valamit kitalálnak, és itt más költségetési sorok vonatkoznak a civil szervezetekre. Ami a magyar kolléga kérdését illeti, illetve felvetését, igaz az, hogy a bizottság speciális helyzetben van, hiszen le tudja vonni a következtetéseket a korábbi finanszírozási időszakból, és remélhetőleg, hogy ezt majd eh, konkrét lépésekre váltja 2020-ig eh, terjedő időszakra nézve is. Ajala Sanders asszony kérdése, hogy a déli országokban sikeres volt-e a program, igen, a függelék, függelék táglázatából kiderül az értékelés, különböző típusú projektek eredményességéről számol be a táblázat, és minden ország esetében egy-két olyan projektet hangsúlyoztunk ki, amelyek esetében felmerül a multiplikátor szerep, viszont nem mondhatjuk ki általánosan azt, hogy bizonyos tagországokban jobb volt a megvalósítás, mint másutt Európa bizonyos részein. Központilag menedzser programokról van szó, amelyeket eh, a bizottság kezelés nem megosztott menedzsmentről van szó, ami a projektek fenntarthatóságát illeti. Igen, ez egy kulcsfontosságú aspektus a rendeletben is szerepel az, hogy a projekteknek fenntarthatóaknak kell lenniük, és mi is elmondtuk azt, hogy ez nagyon fontos eh, világos kritérium kell, hogy legyen az értékeléseknél, a projektek megvalósítása értékelésénél. A négyes eh, táblára utalnék, és itt megpróbáltuk megmutatni azt, hogy melyek azok a gátak, amelyek a projektek fenntarthatóságát akadályozzák a földrajzi elhelyezkedés, illetve szétosztás a tanács és a parlament között kompromisszum született, az úgynevezett integrált projektek bevezetéséről mi ezt üdvözöljük, hiszen itt szélesebb körű földrajzi felhasználás lehetséges, illetve több alap, finanszírozási alap bekapcsolódása is. Úgy érezzük, hogy ez a megfelelő irány 2017 után. Reméljük, hogy a földrajzi megosztottság a tradicionális projekteknél megszűnik, és EU-s szintű versenyhelyzet alakul ki. Úgy érezzük, hogy a live program viszonylag kis dolgozik, hogyha összevetjük a struktúrális alapokkal vagy a kappal. Hát fontosnak tartjuk a tradicionális projekteknél a legjobb a kiválasztását, ezzel erősítve az Európa szintű, európai szintű versenyhelyzetet. A jelentéstevő nem kér szót, mondja az elnök, akkor az utolsó napi rendi pontra térünk ki, ez az utolsó különjelentés, ez az egyes számú különjelentés, tömegközlekedési projektek eredményessége a téma. Nagyon örülök annak, hogy korábbi kolléganőnket, Iliana Ivanovnát köszönthetem az Európai Számbevőszék nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Kreszle asszony, tisztelt képű, képviselők. Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy gratuláljak Önöknek megválasztásukhoz, illetve a legjobbakat kívánom a munkájukhoz. Korábbi eh, szakbizottsági tagként nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom a számövőszék első külön jelentésének legfőbb eh, pontjait, az EU által támogatott városi tömegközlekedési projektek eredményességéről. Ez az első jelentés, amit van alkalmam bemutatni. Pirinszki úrnak köszönetet szeretnék mondani a kitűnő munkadokumentumhoz, én ezt nagy érdeklődéssel olvastam. Miért is fontos ez a téma? Különösen, ha megvizsgáljuk azt, hogy a EU lakosságának nagy része városi um, térségekben összpontosul, minden évben 80 milliárd euróba kerülnek a közlekedési dugók, a legtöbb közlekedési baleset városi térségben történik, és 23%-át ért felelős a városi közlekedés a kibocsátásnak. 2000 és 2020 között 10,7 milliárd eurót investált ilyen jellegű projektekbe az Európai Regionális Fejlesztési Alapon és a Kohéziós Alapon keresztül. A második aspektus az audit kiterjedése. Öt tagországban végeztünk auditot, Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, és 26 projektünk van ebben az öt tagországban. A legfőbb célja ennek a feladat gyakorlatnak az volt, hogy a társfinanszírozású projekteket értékeljük. Nagyon fontos aspektus a munkának, a végkövetkeztetések. A legtöbb projekt esetében a kritériumnak megfelelően történt a megvalósítás. Három projekt esetében súlyos költség túllépést érzékeltünk, a legfőbb végkövetkezés értelmében kettő harmada a, a projekteknek nem aknázta ki az összes finanszírozási forrást. Ezek a projektek a közlekedési dugók számának csökkentéséhez, illetve a kibocsátás csökkentéséhez járulhatnak hozzá. Végül pedig nagyon fontos pontot szeretnék hangsúlyozni az ajánlásokban. Mi úgy érezzük, hogy a bizottság fontos szerepet játszott a projektekben, a legtöbb projekt főprojektnek minősült, éppen ezért a bizottság hozzájárulása volt szükség. Ajánlásaink a bizottságra vonatkoznak. Azt javasoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a menedzsment eszközök a szolgáltatások minőségét is figyelemmel kövessék, amint operatívvá válnak a projektek. Nagyon fontos, hogy minimális indikátorok kerüljenek meghatározása illetve ezek mérése is megvalósuljon, sokkal szigorúbb legyen a felhasználók köre, illetve a különböző közlekedési opciókkal történő összevetés is megvalósuljon. és fontosnak tartjuk a megfelelő mobilitási politikába történő beágyazást. Nagyon fontos, hogy a tagországi hatóságok is foglalkozzanak a kérdésekkel, amikor EU-s projektek finanszírozását vállalják. Reméljük, hogy ezek a projektek egy hatékonyabb tömegközlekedés megvalósítását teszik majd lehetővé európai városainkban. Reméljük, hogy a jelentésünk hasznosan képviselők számára, és köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak a jó együttműködésért. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. Pedinszki képviselő. Elnézést, meg gyakorlom a neveket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezen késő órán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a jelentés, amelyet az Európai Számvevőszék nyújtott be, rendkívül fontos és sürgős érdekeket érint. A tömegközlekedési, városi tömegközlekedési lehetőségek rendkívül sok európai polgárt érintenek. Nagyon fontos kihívások kapcsolódnak ezen projektek megvalósításához. Ezért tehát nagyon időszerű ez a jelentés. Ezen késő órán egy hadd vessek fel néhány kiválasztott szempontot a teljesség igénye nélkül, és hadd mondjam el, hogy melyik a legkritikusabb megjegyzése a jelentésnek. A városi tömegközlekedési projektek kihasználása. Ez a legfontosabb kulcsfontosságú paraméter. ugyanis, és erre nagyon oda kell figyelnünk, mert ennek a, ennek a projekteknek az eredményességéről szól a jelentés. A számbevőszék jelentésében két fontos tényező merült föl, amelyek ezen oda vezettek, hogy a projektek eredményessége hagy kívánni valót maga után. Az egyik a projektek megtervezése, a más, illetve a mobilitási politikák kérdése. Tehát egy átfogó városi stratégiáról van itt szó, ennek a hiányosságairól van itt szó. Elnök asszony, a javaslatok, amelyeket én benyújtottam, ilyen vagy olyan módon megpróbálják ezt a kérdést megvizsgálni, hogyan lehet eredmény, ö, sikeresebb ilyen projekteket, átfogó projekteket tervezni, és hogyan lehet ezeket valóban átfogóvá tenni. És itt természetesen az Európai Bizottságnak nagyon sok mindent kellene megvizsgálnia. Ami a paramétereket, indikátorokat illeti, és a menedzsment eszközöket illeti, amelyeket alkalmaz a bizottság. Ezek megfelelőek-e? Hogyan biztosítja a bizottság azt, hogy a támogatott elv, a feladatát elvégezte? Hogy valóban olyan projektet nyújtott be, amely mögött nem állnak már kérdőjelek és hogyan lehet a legjobb gyakorlatokat úgy terjeszteni, hogy ezek valóban segítségükre legyenek a, köz, a önkormányzatoknak, a városoknak. A jelentésben említettem azt is, hogy az tavaly szeptemberben az Európai Bizottság benyújtott egy ö, kommunikációt, amely a versenyképes és forrás hatékony városi tömegközlekedésre célzott. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság nem kívánne egy új tanulmányt készíteni, amely a hatékony közlekedési projektekkel foglalkozik. De meg kellene vizsgálni számos tényezőt, azokat a tényezőket, amelyek miatt az eddigi projektek nem voltak sikeresek. És biztosítani azt, hogy az új végre, olyan végrehajtást valósítsanak meg, amelyek az új operációs programokkal összefüggnek, és amelyek az a hatékonysági mutatóknak megfelelnek. Végeredményben az zárnám elnök asszony, hogy a bizottság és a tagállamok egy sokkal élénkebb interakcióba léphetnének egymással, és meg lehetne vizsgálni, hogy hogyan lehetne ezt az együttműködést a helyi önkormányzatokra kiterjeszteni, régiókra, amelyek a közös fellépés cél területei lehetnek. Azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek a segítségével egy olyan területre E, eveztünk, amelyen az Európai Bizottság, az új bizottság valóban hatással lehet az európai polgárok életére, és e, megmutathatja azt, hogy felismerte a legfontosabb e, kihívásokat a városi közlekedésben, és azért dolgozik, hogy ezeket megoldja. Ami a társfinanszírozást illeti, a szofiai metró építésben ez ez nagyon hatékony volt, 100%-os a felhasználási arány, úgyhogy szeretném, hogyha még több ilyen kiváló példa lenne. Köszönöm. Szender asszony kért szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért. Ami a következtetéseket illeti, itt van még egy kérdésem. Mit a helyzet? Először is arról beszéltem, illetve azt kértem, hogy hogy bizonyos tényezőket, mutatókat ide vegyenek föl a mutatók sorába. Arra vonatkozóan, hogy, hogy a vállalat milyen nyereséget könyvel el, illetve hogy mennyiben használják a, a, az általa nyújtott szolgáltatásokat. Hogyan folyik ez? Megvalósul ez? Aztán, ami a, azt illeti, hogy az állampolgárok elégedettek-e ezen szolgáltatásokkal? Ezt hogyan értékelik? Ex ante vagy ex post? Ami pedig a fenntarthatóságot illeti, ezt egyes esetekben máshogy kell értékelni. Hogyha mondjuk az autóbusz helyett villamos pályákat építenek például, ez hogyan értékelik ennek a fenntarthatóságát? Hogyha például egy környezet, kevésbé környezetbarát eszközről átállnak egy környezetbarátabbra, Jávor úr, azt szeretném mondani, hogy az, a tolmácsok valószínűleg hamarosan búcsúznak, és angolul kell majd folytatnunk, de most megadom a szót természetesen Jávor úrnak. Köszönöm elnök asszony az idő előre haladtával való tekintettel igyekszem rövid lenni, úgyhogy a köszönetnyilvántás és a gratulációt elhagyom, csak eh, néhány eh, javaslatot szeretnék megfogalmazni. A jelentés eh, talán legmegdöbbentőbb eredménye az, hogy a vizsgált projektek igen jelentős részénél a kihasználtság az messze alul marad az eredetileg tervezett vagy az eredetileg kommunikáthoz képest, ami arra utal, hogy eh, számos esetben tulajdonképpen nem létező közlekedési problémákat igyekeztek megoldani ezeknek a forrásoknak a felhasználásával, hanem csak szerettek volna építeni valami jó nagyot, és arra jó sok pénzt elkölteni. Eh, ebből fakadóan azt gondolom, hogy kiemelt jelentősége van, hogy képesek vagyunk-e előzetesen helyesen becsülni a valós közlekedési igényeket, és három javaslattal szeretnék ezzel kapcsolatban élni. Az egyik, hogy a tervezési szakaszban nem csak az adott projektnek, hanem annak a lehetséges alternatívái esetében is egy költséghaszon elemzést érdemesen lefolytatni. A budapesti metró esetében iszonyatos pénzeket költöttek ennek a négyes metrónak a, a megépítésére, miközben nem vizsgálták, hogy felszíni közlekedési fejlesztésekkel kiválthatóak lettek volna -e ezek a, vagy ez a projekt. A második javaslat, hogy egy bizonyos költséghatár fölött ne csak a beruházó, hanem független kihasználtsági becsléseket is kelljen készíteni, hogy a beruházótól független adatok is rendelkezésre álljanak. És végül a fenntarthatóságot illetően megfontolandónak tartanám, hogy ezeknek a beruházásoknak az esetében az egy utas kilométerre első széndiokszid kibocsátást olyan indikátorként kezeljük, amelyik perdöntő az adott projekt fenntarthatóságának a megítélése szempontjából. Köszönöm szépen. Just to tell you, this committee visited the, um, the metro line in Budapest. We... Visszabizottságunk, amikor Magyarországon jártunk 2011-ben, akkor a Pesti metrót is meglátogattuk. Most pedig az Európai Bizottságnak adom meg a szót a Digi Regio nevében. I would like first of all to thank the rapporteur. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm az előadónak a munkáját. Stavski úr munkáját, Pirinszki úr munkáját, és köszönöm azt a kiváló együttműködést, amit a jelentés elkészítése során az Európai Bizottság tapasztalt. Nos, osztjuk az elemzést, és egyetértünk a előadó ajánlásaival többségében. Valóban elmondhatjuk, hogy nagyon aktuális számunkra is ez a jelentés, mert ezen a ponton, ahogy önök is tudják, most tárgyalunk az operatív programokról a 2020-as programozási időszakra vonatkozóan, és természetesen figyelembe vesszük az ajánlásokat, ezeket kötelező jogi érvényen nem írhatjuk elő, de ösztönzük a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe ezeket. Akkor is figyelembe veszük ezeket az ajánlásokat, amikor a delegált aktusokon dolgoztunk, és a végrehajtási aktusokat, eh, ami óta februárban nyilvánosságra került ez a dokumentum. A nagy projektek felülvizsgálatánál is figyelme vettük, és az Európai Bizottság éppen ezen a héten fog majd dönteni a végrehajtási aktusról, a nagy projektek megvalósításra vonatkozóan, várhatóan a napokban napvilágot lát ez is. Egy a költség hatékonysági elemzésre vonatkozó végrehajtási aktus is valószínűleg novemberre napvilágot lát. Ezen kívül, ami a, költségvetés, a költséghatékonysági elemzéseket illeti, egy, egy iránymutatás kérdését is tervezzük, amely várhatóan szintén októberre készül el. Az elképzelésünk az, hogy minél konkrétabbak legyünk, hogy a tagállami hatóságokat irányítatásokkal segítsük. Tehát valóban ezért nekünk is nagyon sokat segített ez a jelentés ebben. Alapvetően a 2011 és 20 közötti ö, időszakra alapvetően egyértelmű, mérhető, átlátható célokat próbál megállapítani. A cél az, hogy megfelelően megtervezett és költséghatékony projektek, pályázatok kerülnek kiválasztásra. A nagy beruházásokat alaposabb elemzésenek vetjük alá a szakpolitikai célok teljesítése tekintetében is. Minden projektnek meg kell bizonyítani azt, hogy a fenntartható multimodális városi mobilitás kitűzött céljához segít hozzájárulni, hogy azt a vonatkozó rendet is lefekteti. A nagy projektek eh, elfogadásának menete is változik, az új programozási időszakban szigorodik az eljárás. Alapvetően az elképzelés itt az, ami szerintünk eh, a, a túlságosan alacsony kihasználtság problémájára is megoldást eh, kínál. A projektmenedzsment szakértőket bevonjuk, tehát a szakmai, technikai, mérnöki kérdésekre is kitérünk, nem csak a költséghatékonyságra. Tehát vagy független szakértők az Európai Bizottság szakmai irányításával, vagy hasonló konstrukcióban végzik ezt az elemzést, ellenőrzést. Nos, az Európai Bizottság részéről tagállamokat arra kérjük, hogy a szakértők szakudását minél nagyobb mértékben vegyék igénybe. Láthatók a jelentés során is, hogy pontosan ezt várják a jelentésükben az auditorok is az Európai Bizottságtól. Nos, mi ezt megtesszük. A projektek előkészítésének már a legkorábbi szakaszában be kell vonni a szakértőket, ami mindenképpen eh, hatással lesz. Ez egy átfogóbb mobilitási hozzáállást eh, hoz, és hát a szemvőszik javaslat is tulajdonképpen erre irányul. Köszönöm. Vielen Dank. Gibt es von... Köszönöm. Van -e esetleg megjegyzés még a számvevőszék részéről? Csak nagyon röviden az indikátorok tekintetében, a jelzőszámok tekintetében. Nos, annyit mondhatok, hogy hogyan, milyen példákat vártak arra, hogy ezt hogyan is eh, lehet például mennyivel csökkent egy ilyen beruházás, mennyivel csökkenti a széndiokszid kibocsátást, vagy általában a, a, a közlekedési dugókat. Nos, ez egy fontos szempont, mert a kihasználtsági mutatókat is persze be kell építeni a pályázatban, hogy a végén a legkiváló pályázatot sikerüljön kiválasztani, és hát az elbírálás enélkül nem, nem képzelhető el. A projekt dizájnja és az egész politikában való integrációja az, ami döntő szempont lehet az elbírálásnál. Berecki képviselő következik. Birnicki képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az Európai Bizottság hozzászólását illeti, van itt egy aspektus, amelyre e, utalta jelentés, és ez én munkadokumentumom is, mégpedig az, hogy ezek a, ezeket a projekteket nem lehet egyszerűen e, költséghaszon e, elemzés alapján értékelni. Ezeknek szélesebb szociális hatása van, amit mindenképpen figyelembe kell venni. És Biztosítanunk kell, hogy az új szigorúság és a projektek minőségi, minősége iránti elvárás nevezessen oda, hogy ilyen szűkörűen értékeljük ezeket a projekteket. A másik dolog, amit szeretnék említeni, az az, hogy számos tényező van, mint például a parkolóhelyek. Mennyiért lehet parkolni? Mennyiben éri ez meg a metróval, vagy a ö, ö, villamossal szemben például? Vannak más egyéb hatékony, ö, fontos ö, tényezők, amelyek lehet, hogy nem szerepelnek a jelentésben vagy az értékelésben. És lehet, hogy ezek vezetnek oda, ezek a tényezők vezetnek oda, hogy a, ezen tömegközlekedési eszközöknek a kihasználtsága alacsony szinti. Tehát ezért mondtam azt, hogy átfogó városi mobilitási stratégiába kell ezeket a tömegközlekedési projekteket beágyazni. Nincs további hozzászólás, szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknél, a bizottságnál, és természetesen mindenek előtt a tolmácsoknál, akik lehetővé tették, hogy lezárjuk a napi rendet. Köszönöm szépen, lezárom az ülést, holnap reggel 9-kor folytatjuk.